Okay, colleagues. Kollégák. Néhány bejelenteni való volna. Ez egyik egy korungendum, a befektetési termékekre vonatkozó információs anyag, illetve a kárrendezési anyag, illetve a kulcsfontosságú információs dokumentum, brosúrák, a befektetési termékekre vonatkozóan. Ezt, ezeket a korrigendumokat kiadtuk az összes tagnak szeptember 15-én, aztán a a kárrendezési irányba vonatkozó korrigendum szintén kiosztása került a bizottság tagjai előtt, és megfelelően a 231-es szabályjal meg kell vizsgálja a bizottság ezeket a korrigendum tervezeteket, és be kell adja a parlamentnek azon, hogyha elégedett ezzel a módosított szöveggel. Ezek technikai, nyelvi, terminológiai harmonizációt, változtást jelent, és a bizottság és a tanácsos kell adja. Az ECON titkárság titkársága követte ezt az eljárási folyamatot, biztosítva azt, hogy a politikai eredmény tartalma fennmaradjon ezen korrigendumok ellenére az eljárás alapján. Ha senki sem ellenzi, akkor a két korrigendumot az októberi második plenárison fogjuk bejelenteni ezek jóváhagyását. Ez volt egyrészt, másodszor. Mivel a szakbizottsági téma nem lesz, és a római konferencia idejével ütközne, a szeptember 30-a ülésünket töröljük, és és az október 7-i ülés is töröljük. Mert akkor lesz a közös meghallgatás, a többi szakbizottsága közösen Katainen biztos jelölt meghallgatása lesz. A meghallgatásokkal kapcsolatban szeretnék egy menetrendet közölni, a küszöbön álló meghallgatásokkal kapcsolatban. Öt ilyen meghallgatás van a napirendünkön. Lord Hilt október 1-én hallgatjuk meg, fél kettőtől 4.30-ig, Moszkovicsi biztos jelöltet október másodikán reggel 9-12-ig hallgatjuk meg. Veszeger biztos jelöltet ugyanazon délután, délután 6-tól 9 óráig hallgatjuk meg. Dombrovskis alelnök pedig október 6-án kerül napirendre, fél háromtól fél hatig délután. Végül, ahogy mondottam, Kattainen alelnök október 7-én dél 10-től délután egyig ig szerepel napirenden. További tájékoztatást a titkárság majd a következő napokban küld ki önöknek. Végül júliusban az ECON koordinátorok úgy döntöttek, hogy a pénzvasárlóan irányelvüli munkát tovább folytatjuk, és az első olvasatban, márciusban a 2001 márciusi szöveget visszük tovább. A szabadsági elnökök döntésének megfelelően az Ekon és a Libe szakbizottság közös, az 51-es szabály szerint közös témát dolgoz ki. A frakciók pedig megerősítik a jelentéstevőket és a következőképpen néppárt, mint társelőadó a pénzvesen irányelvben jelölte Christian Karins képviselőt, társjelentéstevőként pedig a szocialista frakció részéről a transfer rendeletben Péter Zimon, az ICR jelölése pedig Timothy Kirkhope, mind a két témadosszé, mind a két szakbizottságban, alderészről Nir Stolbals az EMLD-ben és Sophie Hetfeld az FTR-ban, a GUA NGL Rinőre Karit mind a két témadosszéban, a Zöldex Vengi Goldot jelölték mind a két témadosszéra, és nem kaptunk még az FDD részéről jelölést. A dialógus dátumokban megállapodott a két szakbizottság, meg az olasz elnökség és a tanács a következők ezek. Október 9 es ütörtök, 10-től 12.30-ig, kedden, november 4-én, 3-tól fél 6-ig, november 25-e két Strasbourgban, 3-tól fél 6-ig, és december 16-a KED, Strasbourg, Háromtól fél hatig. Na, akkor mehetünk tovább. 7-es, 8-9-es naprendi pontja az ülésünknek. Meghallgatás. A három elnökkel, intézményi elnökkel. Köszönöm, hogy eljöttek, és beszámolnak a hatóságok munkájáról, tevékenységéről, és különösen a szabályozási és koordinációs munkáikról, illetve hogy hogyan látják a jövőbeli kihívásokat a munkájukkal kapcsolatban, és a költségvetési emberi erőforrás igényeik, amelyek ahhoz kellenek, hogy további, további építsék erős hatósági szerepelügyeti hatósági szerepköröket először. Kaptunk nyílt írásos anyagokat a hatóságok működéséről, ezt kiosztottuk az e-meeting oldalon. Most mindegyik elnök 5 percet kap, hogy felvezesse, bemutassa témáját, és aztán kérdések feleletek következnek. Először Enria úr kapja meg a szót, aki nem csak az EBA elnöke, hanem az Európai Felügyeleti Hatóságok közös bizottságának elnöke is parancsoljon. Más, Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek szép napot kívánok. Nagy öröm, hogy itt lehetek önök között. És én vagyok egyébként a felelős azért is, hogy a közös bizottságát a három hatóságnak elnököljem, úgyhogy erről is fogok szólni egy picit. A dialógus főként két területre összpontosított. Az egyik a fogyasztóvédelmi kérdések, a másik pedig a stabilitást érintő kockázatok kiértékelése az európai pénzügyi szektorban. Ez a két terület az, amely mind a három hatóság esetében jelen van. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, volt egy fő szabályozói megbízatás, a Package Retail Investment, tehát a kiskereskedelmi befektetési és biztonsági alapú termékek, az úgynevezett PRIPEK, és 2015-re fogjuk teljesíteni a feladatainkat. Három saját kezdeményezésünk volt, az egyik a panaszkezelésre közös útmutatások, a másik pedig emlékeztető a pénzintézetek számára a fogyasztók kihelyezett eszközök kapcsán, a harmadik pedig a termék ellenőrzés irányítás esetében közös elvek. Az Euribor és egyéb ráták kialakításának a folyamatait szeretnénk megerősíteni, mert ezek befolyásolják a nagykerpiacok integritását. Van egyébként most már egy közös fogyasztóvédelmi nap, amit évente megszervezünk, az összes érdekelt részt vesz rajta. Mi tudjuk, hogy a fogyasztóvédelmi kérdésekre való összpontosítás, ez annak a nyomán jött létre, hogy az önök szakbizottság ezt javasolta, meg a parlament is ezt javasolta, amikor a pénzügyi felügyeleti rendszert felülvizsgálták. A közös kockázat kiértékelés is nagyon fontos szerepet játszik a prioritásainkban, mind a három hatóság prioritásaiban. A kulcsfontosságú jelentésekről kockázatokról jelentéseket készítünk, az egyik nem régiben jelent meg. Fontos az, hogy olyan környezetben vagyunk, ahol magas az eladósodottság, alacsony a kamatlábak, és a felterekvő piacgazdaságokkal kapcsolatban bizonytalanságok vannak. Tehát ezek mind kockázati tényezők és a stressztesztek esetében ezek a szempontok is megjelennek, amikor bankokat vagy biztosító társaságokat vizsgálunk a stressztesteken stresszteszteken belül. Vannak még egyéb üzleti, informatikai kockázatok, amelyeket vizsgálni érdemes. Szeretném még a figyelmüket felhívni arra, hogy mind a három hatóság agályait fejezte ki a költségvetési megszorításokkal kapcsolatban. Ezek mind a 2015-ös költségvetéshez kapcsolódnak, és én szeretném a nagyra becsülésemet kifejezni ennek a szakbizottságnak, mert támogatták azt, hogy nőjenek ezeknek az ügynökségeknek az erőforrásai, hiszen növekedtek a feladataik is. Sürgős annak a szükségessége, hogy hosszú távú robusztus megoldást találjunk a hatóságok finanszírozására. Tehát 100%-os finanszírozást szeretnénk az EU általános költségvetéséből, független költségvetési sorral. Ez nagyon komoly előrelépés lenne. Most rátérnék magára az EBA-ra. Az egyik fő eredmény, a single rulebook, tehát az egységes szabályzat létrehozása banki területen kulcsfontosságú prudencionális meghatározók vannak ebben, a szabályoz, felügyeleti tőke, a nem teljesítő hitelek, és így tovább. Ezek most már harmonizáltak. Van egy egységes jelentésteli, jelentéstételi keret az uniós bankok számára, ami működik, és fontos munkát végeztünk, azt hiszem, az belső módszerek javítása szempontjából is, amikor a bankok ugye a kockázatot számítják, és a bizottságnak is tanácsot adtunk likviditási kérdésekben, fedezett kötvények kérdésében, ahol szerintünk egyébként további harmonizációra van szükség, és most fontos jelentéseket véglegesítünk egyébként, amelyek szintén a hosszú távú növekedési agendához kapcsolódnak az elkövetkezendő években. Nagyon sokat foglalkozunk a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvvel, közös kritériumokat kell alkalmaznunk, mert egyébként az egységes piac olyan töredezett lesz, mint amit láttunk a múltban. Hát attól függ, hogy félig tele a pohár, vagy félig üres, hát látjuk, hogy még messze vagyunk a végétől. Van a kérdés-válasz eszközünk, stresszteszteket is végrehajtottunk, több területet azonosítottunk, ahol a közös szabályokat még nagyon-nagyon sok különböző módon hajtják végre a gyakorlatban, tehát itt további kezdeményezésekre lesz szükség. Ezért próbáltunk úgy fellépni, hogy mi lennénk az egységes szabálykönyv őrei, tehát a Single Rulebook őrei és várjuk is ezt a bizottságtól, hogy az intenzíve párbeszéddel segít bennünket a munkában, ez igaz a parlamentre és a tanácsra is. Tulajdonképpen az EBA-nak megbízásokra, feladatokra, meghatalmazásokra van, világos meghatalmazásokra van szüksége, hogy aztán a munkáját elvégezhesse. Felügyeleti konvergencia, a felügyeleti konvergencia az kiderült már az ESFS felügyeleti vizsgálatából is, és az hatóságunk nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy megerősítsük a bankok tőkepozícióit, hogy kitakarítsák a mérlegüket, és az eszközök minőségének a felülvizsgálatát beindítottuk, illetve a stresszteszteket beindítottuk, ez is nagyon fontos lépés volt. Tulajdonképpen az EU bankok már jelentős lépéseket tettek, 120 milliárd euróról van szó tőkeeszközökben, amelyeket 124 bank bocsátott ki, és még további 120 milliárd euró jön. Közös útmutatásokat is kidolgoztunk a felügyeleti áttekintésre és kiértékelésre vonatkozóan. Ez nagyon fontos, különösképpen a határokon átnyúló csoportok esetében, tehát itt pontosan kell azonosítani a kockázatokat a bankszektorban. A kollégiumokban végzett munkánk, felügyeleti kollégiumokban végzett munkánk is nagyon gyümölcsöző. Nyolc eset volt, ahol sikeresen mediáltunk, pozitívan sikerült lezárni a vitás ügyeket mindkét fél megelégedésére. Az a meggyőződésünk, hogy a felügyeleti konvergenciával kapcsolatban végzett munkánk jogalapját meg lehetne erősíteni, tehát ez egy fontos elem. Hát fejezem be végül a fogyasztóvédelmi és pénzügyi innovációs területtel. Nagyon sokat dolgoztunk, itt megerősítettük az erőfeszítéseinket. Az első feladatunk az idén februárban indult, tehát tulajdonképpen a munkát most kezdtük. A jelzáloghitel irányelv vel kapcsolatban az első technikai standardet most fejeztük be, de ugyanígy a kifizetési elszámolások irányelv, illetve a kifizetési szolgáltatások irányelve kapcsolatban is van feladatunk. De vannak ezen kívül még saját kezdeményezésű lépések is. Mi vezető szerepet vállaltunk a, abban az eszmecserében, amely a virtuális valutákkal foglalkozik, és javaslatokat is tettünk a megfelelő felügyeleti politikákra vonatkozóan. Ezen kívül útmutatást dolgoztunk ki a termékek felülvizsgálatával kapcsolatban, valamint a jelzáloghitel kapcsolatban a hitel felvevők hitelképességének kiértékelésénél. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, Andrea úr, és most következnek Ah, most következik Gabriel Bernardino, aki az Európa elnöke. Sharon. Köszönöm szépen mindenkinek. Szép délutánt kívánok, és szeretnék gratulálni az önök megválasztásához, már csak azért is, mert most először jövök ide a, az önök megválasztása óta, és ez egy fontos találkozó. Szerintem nagyon fontos az átláthatóság szempontjából a, az Európai állampolgárok felé az, hogy mi találkozunk, hogy eszmét cseréljünk, és néhány gondolatot szeretnék elmondani. Először is négy területre szeretnék odafigyelni. Az egyik a fogyasztóvédelem, amely rendkívül fontos prioritás számunkra. Azután oda kell figyelni arra is, hogy megfelelő fizetésképesek legyenek a cégek, és még ezen felül fontos lenne azt is látni, hogy milyen információkat kapnak a fogyasztók, és hogy a pénzükért megfelelő minőséget kapjanak, és minden információ a rendelkezésükre álljon. Tehát egyrészt a Solvency 2-re oda kell figyelni, de ezt azért ki kell egészíteni más kérdésekkel is. A mi menetrendünk egyfajta paradigmaváltást jelent az átláthatóság irányába. Néhány bevált gyakorlatot ezzel kapcsolatban majd el is mondanék. Nagyon fontos a felelősség kérdése céges vezetői szinten, és a befektetési termékek, érdekütközések témáját szorosan fogjuk követni. és mindenképpen szeretnénk javítani az Európai Unióban a fogyasztóvédelmi helyzetet. Ezzel kapcsolatban mindent megteszünk, hogy, hogy ez így meg is, valójon, meg, meg is valósuljon. Ami pedig a biztosítási piacot illeti, itt a Solvency 2 a legfontosabb eszköz a kezünkben, az Omnibus 2 után a következő munka a technikai sztenderdek léptetése és a szükséges iránymutatások kidolgozása, és mindezt konvergens módon kell Európában életbe léptetni. Nagyon sok mindenben segítettünk az Európai Bizottságnak is, főként a delegált jogi aktusokban, a hosszú távú befektetésekkel kapcsolatban. Innovatív gondolatokkal léptünk színre, a különböző szinteket, a különböző minőségi szinteket szeretnénk ugyanis különválasztani. Konzisztens jogalkotást szeretnénk, és ezzel kapcsolatban iránymutatásokat dolgoztunk ki a tagállami hatóságok felé, és az a fajta piaci fragmentáció, amelyet korábban láthattunk, most egy kicsit, hogyha megszűnne és konvergálnak a piacok. 2014-ben legalábbis ez így látható, és a Solvency 2 remélhetőleg már sokkal konzisztensebb módon kerül majd bevezetésre. Az IIS a G20-ak felkérésére is nemzetközi sztenderdeket dolgoz ki, és itt egyfajta koordinált megközelítést próbálunk bevezetni. Ami pedig a nyugdíjrendszert illeti, itt egészen más a helyzet. Itt egy alapvetésen dolgozunk, úgy gondoljuk, hogy fontos az egyéni megtakarítások területe is, ez hozzájárulhat egy biztonságosabb rendszer kialakítására, és szeretnénk lebontani a határokon lévő, tehát a határokat ebből a szempontból az országok között. És itt is az átláthatóság egy másik fontos cél, valamint a technikai oldalon is munkálkodunk, szeretnénk közös értékrendszert kidolgozni, a fizetőképesség biztosítása érdekében. A fenntarthatóság nagyon fontos a nyugdíjrendszer értelmében, és ez minden európai állampolgárt érdekel és érint. Ami pedig a konvergenciát illeti, számomra ez az egyik kulcsfontosságú kérdés, és megpróbáltunk odafigyelni a felügyeleti rendszerek konvergenciájára is ez számomra kulcsfontosságú. Ilyen szempontból fontos az, hogy a kockázatokat azonos módon értékeljük, a definíciókat közelítsük egymáshoz, és fontos a bevált gyakorlatok cseréje, a, mik azok a modellek, amelyek működnek egyes országokban, ezeket máshová is ki lehetne terjeszteni. Fontos ennek a szektornak a konzisztens elemzése. És az elmúlt évben sikerült létrehoznunk a Supervisor Oversight team-et, amely egy olyan csapat, amely egyfajta feedbacket is adhat a konvergenciával kapcsolatban. És mindezt az Európai Bizottsággal és a román hatóságokkal egyetértésben végezzük. Romániában most a biztosítási piacot vizsgáltuk felül. Tehát ez egy példa volt. Szeretnénk együttműködni minél több nemzeti hatósággal, mert ezt alapvető fontosságúnak gondoljuk. A pénzügyi stabilitással kapcsolatban stresszteszteket indítottunk be. Természetesen novemberben mondhatunk majd erről többet, mert addigra érkeznek be az eredmények. Nagy kihívások is vannak előttünk. Az egyik a smart regulation ez nagyon fontos, ezt mindannyian meg kell, hogy vizsgáljuk ezt a kérdést, és ilyen fajta jogalkotásra van szükség. Mit is értek ez alatt? Azt, hogy olyan javaslatokat teszünk le az asztalra, amelyek figyelembe veszik azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és a fogyasztók véleményét vesszük figyelembe, mert ezt várják tőlünk. Megpróbáljuk a problémákat anticipálni, előre látni, és nem mindig a múlt problémáin rágódni. Ezen felül pedig szeretnénk, amennyiben erre szükség van, napra készen kiigazítani a jogszabályokat. Tehát ezek mind olyan területek, ahol további előrelépésre van szükség, és reméljük, hogy az érintett felekkel konstruktív párbeszédet folytathatunk. A másik fontos kihívás véleményem szerint a második, ez a konvergencia és a hatékonyság a felügyeleti rendszerekben az európai pénzügyi felügyeleti rendszerekkel kapcsolatban lesznek bejelentések, amelyeknek a célja a jó irányba való haladás, főként a költségvetési kérdésekben. Fontos a belső modellek előmozdítása, és az, hogy feedbacket adjunk az illetékes hatóságoknak. A bankunióval kapcsolatban Fontos az a fajta koordinált megközelítés, amely a bankunió felé fog bennünket vinni, és örülök természetesen az ezzel kapcsolatos jelentéseknek, és nagyon nagy várakozásokkal tekintek az európai intézményekkel való együttműködés elé, és remélem, hogy a jövő szempontjából javítani tudjuk a helyzetet. Köszönöm Gabriel Bernardino-nak, most pedig Stefan Mezsorol következik, aki az Esmától érkezett hozzánk. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, hogy megadta a szót, hogy meghívtak, és én is szeretnék gratulálni önöknek, mint az Európai Parlament újra megválasztott, vagy újra megválasztott képviselőiként. Nagyon fontos szakbizottságot képviselnek itt. Az egységes tőkepiac, vagy tőkepiaci unió tekintetében a pénzügyi szabályozási reform az elmúlt öt évben jelentős előrelépéseket tett, és döntő előrelépés abban is, hogy az egységes piacot létrehoztuk ezen a tekintet. Nem csak szükséges volt azért, hogy rendbe hozzuk azokat a hibákat, amelyeket a pénzügyi válság tett nyilvánvalóvá, hanem a gazdasági újraépülésnek is alapja ez. Ugyanakkor csak akkor érje el teljes potenciálját, hogyha az egységes szabálykönyvet konzisztens módon hajtják végre, és ezt megfelelően ellenőrizzük is, hogy minden stakeholder használt lássa a napi, napi munka, napi gyakorlatban. Az ESMA kulcsfontosságú szerepet játszik ezen célok elérésében abban, hogy a befektetési védelmet javítja, és stabil, rendezett pénzügyi piacokat hoz létre az EU-ban. Mi, mióta létrejött, három és fél éve, az ESMA hozzájárult az EU egységes szabálykönyvének kilakításához, technikai normák, sztenderdek, irányítások létrehozás révén és az európai intézményeket segítve szakmai tanácsadást adva, például a derivatívák, a hedge fundok, private equity szabályozásában a short selling tevékenységben a magas gyakor- high frequency kereskedés, befektetési tanácsadás és pénzügyi információs tevékenységek tekintetében. Az elmúlt 12 hónapban az ez ma 22 szakmai standardet hozott létre és adott tanácsot az Európai Bizottságnak, és hét irányítás csomagot annak érdekében, hogy a credit rating ügynökségek jogi kereteit megtegye, megvalósítja a prospektusok, az, az Európai Szociális Vállalkozási Alap és az Európai Kockázatőke Alap létrehozásában segített, amit a MIFID 2-es követelmények és a gyakorlatban végrehajtandó szabályok tekintetében dolgozunk. Ezt nem akarom most mindezt részletezni, hiszen a mellékletben önök olvashatnak erről meg a statisztikai számadatokról. Azt azonban hangsúlyoznám, hogy az egész szakpolitikai folyamatban a lehet leginkább részt veszünk minden érintett stakeholderrel, meghallgatások révén, közvetlen találkozók és konzultációk révén. Folytattuk és folytatjuk azt, hogy a lehető legtöbb stakeholder szervezettel is kapcsolatot tartunk, fogyasztókat beleértve, befektetőket, piaci résztvevőket, és az ESMA értékpapírpiaci stakeholder csoportjának a nézeteit közvetítjük. Most értékeljük azt a 800 választ, amelyet a MIFID 2 konzultációs anyagra kaptunk, az ESMA pedig több mint 1500 kérdést kapott az EMIR végrehajtása tárgyában. Ezekkel is mi foglalkozunk. Az ESMA sikeresen létrehozott egy közvetett, közvetlen megfigyelési mechanizmus rendszerét, 23 rating agency-t felügyelünk, tematikus vizsgálatok, helyszíni vizsgálatok révén a, és monitoring, monitoringozva a különféle cselekvési terveket. Ez év júniusában ez, ez ma az első alkalommal tartotta be a szabályokat, és ö, figyelmeztette a Standard Poor Credit Market Services széget Közvetlen köz, november 20, 2013 óta hat repozitorit vegyeztettek be, és ezeket most már az ESMA ellenőrzi. Az EMIR pedig ő szintén beindult, és júniustól, ez júniusától több mint egy milliárd új kereskedelmi és tranzakciót jelentettek már be a trade repozitoriba. A szabályozók most hozzáférnek a derivatívák adataihoz, ezáltal világosabb képet nyerhetnek a kockázatokról, amelyeket piacokat jellemzik. Általában a kockázat beazonosításban és stabilitás érdekében az ESMA jelentősé javította az adatgyűjtési és hírszerzési tevékenységét olyan kockázatokban, mint amelyeket rendszeresen meghatározunk, jelentünk az ESMA Trend Risk and Vulnerabilities jelentésében. Ez a piaci részvevők számára nagy segítség ahhoz, hogy jobban megértsék, hogy működnek a fő termékcsoportok, és hogy működik általában a piac. A, fe, a felügyeleti gyakorlatok konvergenciája tekintetében, ahogy már kollégáim is elmondták, egy sor eszközt alkalmaztunk, például kérdések, válaszok, véleményformálások, a peer review tekintetében a módszertanunkat is módosítottuk, a helyszíni vizsgálatokat gyakoribbá tettük. A peer review például a legjobb végrehajtást vizsgálják, a világos nem félrevezető információk kiadását a kisbefektetők számára. Általában a jogalkotásról a végrehajtás felé kellett lép, tovább lépni, és itt a felügyelet még nagyobb szerepet kap az ESMA tevékenységében, és itt növelnünk is kell azokat a forrásokat, amelyek a felügyeleti konvergenciát szolgálják. Ez pedig utolsó témámat veti fel, amelyet már Andrea és Gabriel is felvetett, ez pedig a stabil költségvetési szükséglet szerintem az ESMA bevételeit növelni kellene a, a pénzügyi szereplőktől, amelyek az ESMA beavatkozását kérik, ugyanakkor egy külön költségvetési sor kéne, hogy szolgálja az ESMA igényeit, amelyet a jogalkotók külön hoznak, hagynak jóvá, hiszen egy stabil költségvetés révén tudja az ESMA igazából ellátni azt a feladatát, hogy folyamatos védelmet nyújtson és stabil pénzügyi piacokat tartson fenn, illetve felügyeljen. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom az eszmecserét. A képviselők következnek. Burhard Bálc az első kolléga. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy ne tegyenek túl sok kérdést fel, mert akkor nagyon nehéz lesz 5 percben válaszolni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mind a hármuktól szerettem volna egy rövid kérdést választ kapni, ám inkább mégiscsak Gabriel Bernardiroda koncentrálnék, és Steve Majorre. Gabriel Bernardinónak teszem fel a kérdést, és visszatérnék a kedvenc témámhoz, az arányosság elvéhez, vagy az Európa a jövőben megköveteli az arányosság betartását, mert hogy őszinte legyek, ezek kicsit konstruktívabban lehetne hozzáállni szerintem ehhez az önök részéről. Aztán azt is kérdezem, hogy hogy néz ki, a, hogyan értékelik a menetrendet, különösen a delegált jogi aktusok a Solvency 2-ben való végrehajtásának késlekedését. Bárnyi úrat tegnap hallgattuk meg erről, és az EIOPA hogyan kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a delegált jogi aktusokra vonatkozó eljárások végül sikeresen záruljanak. Stephen megteszem a kérdést, a MIFID jogi aktusokra vonatkozó ESMA tevékenységetre kérdezek rá. Hogyan javasolja betartani a konzisztenciát az irányában foglaltakhoz, és hogyan lehet garantálni azt, hogy tekintettel a befektetői tanácsadásra és az ESMA minőségi erősítés terveit illetően, a quality enhancement illetően hogyan képzelik el a munkát. Hiszen a tanácsadás infrastruktúrája sok esetben a technikai létesítményeket is megköveteli, a jogalkotói szempontból nagyon fontos ez önök, hogy hogyan látják. Thank you. Please, Mr. Bernardino. Thank you very Köszönöm. Tessék parancsolni. Köszönöm az első felvetése, az arányosság. Én mindig is, és mi mindig is a szolvencia kettőn belül is a proporcionalitás elvét támogatjuk, és a delegált jogi aktusokat is így tekintjük a bizottságnak, és így adunk tanácsot. De csak hogy említsem, az összes standard és útmutató esetében, amit kibocsátunk, mindig van egy fejezet a proporcionalitásról. Ezt a döntést az EIOPA legmagasabb szintjén hozták meg. Az összes munkacsoport, minden terület oda kell, hogy arra figyeljen, hogy hogyan alkalmazzák majd mindezt proporcionálisan. Tehát ha megnézi a konzultációkat, akkor látja majd, hogy az összes standard és az összes útmutatás mindig tartalmaz egy ilyen fejezetet. A második dolog, igen, tényleg a kulcsfontosságú a megvalósítás Mindannyian tudjuk, hogy a proporcionalitás egy alapvető elv az európai jogszabályok végrehajtásában, de mi lesz akkor, hogy a felügyelő testületek a szolvencia 2-t végrehajtják, hogyan teszik ezt meg úgy, hogy a proporcionalitás elvét figyelembe vegyék, ezért készítettük el a fel, készítjük el a felügyeleti kézikönyvet, és az arányosságról is lesz egy ilyen. A kormányzás és egyéb elvek esetében hogyan tudják ezt az arányossági elvet mindig alkalmazni, és a szolvencia kettőt is az arányosság elvének megfelelően végrehajtani, ez nagyon fontos számunkra is, megnyugtathatom önt. A második dolog pedig az időbeosztás. Igen, még mindig azt feltételezzük, hogy a delegáltaktusok majd meg lesznek idén, tehát legalábbis erre számítunk. Szeptemberben most úgy látszik, hogy lesz egy kis késlekedés. De ettől függetlenül készen állunk, és azt a stratégiát szoktuk alkalmazni, hogy nyilvános konzultációkat indítunk az útmutatásokról, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a Szolvencia 2 be tudjon indulni 2016. január 1-ével, de Természetesen a követelményeknek meg kell már lenni 2015-től, ez szerepel a programokban. Tehát folytatni fogjuk a konzultációkat a standardekről és az útmutatásokról. Hogyha a bizottság megkapja majd ezeket a delegált aktusokat, akkor lesz időnk arra, hogy felkészüljünk, de mi mindenképpen készen fogunk állni. Köszönöm. Következő Eliza Ferreira. Jaj, bocsánat, mondja az elnök úr még a válaszolás lehetősége, Major úré. Én is szeretnék uh, szó, hozzászólni ehhez a kérdéshez. Ha jól értettem a tolmácsolást, kérem javítson ki, hogyha nem értettem jól a kérdését. Ahogy ugye ön is elmondta, a MIFID 2 keretein belül a feladatunk, ugye a tanácsadói feladatunk a modellekre vonatkozóan hogy milyen befektetési tanácsadást is hogyan lehet folyosítani. Az első szinten nagyon világos az útmutatás, ez ugye a független tanácsadásra vonatkozik, illetve a portfólió kezelése. és a jogalkotó azt mondta, hogy nem lehet ilyen esetben jutalék, a további befektetési szolgáltatások esetében vegyes modellt alkalmaznak, és a technikai szabályokat majd megadja az ESMA, de a bizottság és dolgozik azon, hogy milyen körülmények között lehetne megengedni a jutalékokat, tehát ez a minőségi javítás. A szövegtervezetről konzultáltunk, szerintünk a szövegtervezet az nem akadályozza az ösztönzők alkalmazását, Viszont csak bizonyos esetekhez ragaszkodunk, ezt világosan megfogalmaztuk a szövegben is, és a tanácsokban is, hogy milyen esetekben lehet szó jutalékról, és ez a hozzáadott minőség, tehát hogyha minőségi javulás történik. Mert tulajdonképpen a kiskereskedelmi befektető, vagy a lakossági befektető számára javulnia kell a helyzetnek, hogy ők a jó befektetési döntéseket tudják meghozni. Most nézzük egyébként a sok érdekelttől, a hozzászólásokat említettem a beszédemben, hogy így az érdekeltek véleményét is figyelembe vesszük, és ennek alapján esetleg a korábbi uh, útmutatásainkat felülvizsgáljuk. Eliza. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ide, és azzal szeretnék, szeretném kezdeni, hogy gratuláljak az elvégzett munkáért, ugyanis nagyon nehéz volt a helyzet. Nehéz volt ez az időszak, és általában szerintem elvégezték azt a munkát, amit vártunk önöktől, mi parlamentként is. Három kérdésem lenne mind a három felszólalóhoz. Az első úgy hangzik, hogy hogyan vélekednek az emberi erőforrás, illetve a költségvetési oldalról a feladatuk elvégzéséhez megfelelő forrásokat kaptak-e. Másodszorban úgy gondolják-e, hogy az intézményeken belül vannak-e irányítási problémák, a különböző hatóságokként meg tudják-e valósítani azt a munkát, amire megbízást kaptak, esetleg vannak-e problémák az egész felépítésével, vagy az érintett felekkel, van-e szükség bármiféle változtatásra, vagy sem, és harmadsorban pedig a szövegben is olvasom, hogy szükséges az, hogy a különböző területek közötti együttműködést erősítsük. Mire is gondolok? Egyfajta új felügyeleti kapacitásra az LKB részéről. Most egy konkrét nagy portugál bankra gondolok, és arra, hogy a különböző intézmények hogyan, az ő munkájuk hogyan függ össze, és hogy vajon megvalósult-e az a fajta minőségi felügyelet, amire szükség volt, vagy sem. Tehát, hogy érezzik-e, hogy van, létezik összeköttetés önök között, vagy esetleg további jogszabályokra van szükségük, hogy ezt megvalósítsák, vagy és mennyire bíznak abban, hogy jól tudják végezni a feladatukat. Köszönöm. Ki fog válaszolni? Henria. Köszönöm szépen a kérdést. A költségvetési vagy a forrás oldallal kapcsolatban azt láttuk, hogy sajnos egyre több feladatunk van, és ugyanakkor ehhez nincsen elég forrás. Jó sok ö, példát vagy ö, számot mondhatnék ezzel kapcsolatban, de mégiscsak az a lényeg, hogy ö, küzdködünk. Küzdködünk, mert ö, nagyon sokszor ugye nyolcan dolgoznak csak nálunk, és ugye most három további ö, csoportot kell majd megvizsgálnunk a már meglévő 46 mellett, tehát ez persze nem változtat a munkatársaink számán, és ráadásul a jövő évre le akarják fogyasztani a költségvetésünket is, úgyhogy ez nagyon nehéz helyzetbe hozhat bennünket. Nem sokára el fogjuk küldeni a munkaprogramunkat, amelyet a hónap végéig el fogunk küldeni, tehát most megpróbálunk újfajta prioritási listát felállítani a feladatok között, Gondolok például arra, hogy bizonyos feladatokat csak akkor fogunk tudni elvégezni, hogyha lesz erre forrás, amennyiben nem, akkor ezeket el kell majd halasztanunk későbbre. Ami az irányítást illeti, ez működőképes. Mi egy nagyon bonyolult rendszert alakítottunk ki, ugye itt vannak a minősített többségek, és így tovább, de még ezzel együtt is, bármennyire is bonyolult a rendszer, azért döntésképesek vagyunk. Az LKB és az egységes felügyeleti rendszer révén megint csak igazi európai pecsétet fogunk tudni rányomni ezekre a kérdésekre. És végül a szektorokon átívelő csoportok, összeköttetettség, és így tovább. Nos, hát vannak olyan eseteink, amikor vannak olyan bankok, amelyeket támogatnak, támogatott bankok, és ezek nem feltétlenül felelnek meg a konglomerátum irányi, irányelvnek, itt a Banco Santu Spiritura gondolok főként. Ez szerintünk nem kielégítő felügyeleti szempontból, tehát itt az Európai Bizottságnak egy javaslattal kellene előállnia, és ambíciózus javaslatokra van szükség, mert őszintén szólva én nem vagyok elégedett azzal, ahogy most működik a rendszer. Igen, röviden én is megpróbálok válaszolni. Először is, ami a humán erőforrásokat, kapacitást illeti, prioritásokat kell felállítanunk, ugyanis vannak jogi kötelezettségeink, amelyeket nem kerülhetünk meg. Például ilyen az egységes szabálykönyv, ahol iránymutatások, technikai sztenderdek szerepelnek, ennek nagyon magas minőségűnek kell lennie, de ezen felül a konkrét felügyelet, konvergencia, adatgyűjtés, ezzel kapcsolatban is nagyon sok kötelezettség hárul ránk a jogszabályok alapján. De a jelenlegi rendszerben egész egyszerűen nem tudjuk a meghatározott határidőket betartani. A jelenlegi erőforrások miatt. Ami az irányítást illeti, nos hát először is látnunk kell azt, hogy a többségi szavazás, a minősített többségi szavazás nagyon jól működik az egységes szabálykönyvvel kapcsolatban. A konvergencia és szintén jól működik. Én úgy gondolom, hogy ha tőlünk többet várnak, akkor ezzel kapcsolatban az információhoz, adatokhoz, bevált gyakorlatokhoz való hozzáférésünket kellene javítani jogszabályi úton ugyanis néhány nemzeti hatóság azt mondja, hogy nem kérdezhetünk helyszínen, nem tehetünk fel kérdéseket. Frankfurt és az egységes felügyeleti rendszer kialakulása, ugye eddig nemzeti rendszerek éltek egymás mellett, most a banki felügyeleti rendszer együtt fog műk, egy, egységesen Frankfurtban lesz, de a koordinációt azt továbbra is fent fogjuk tartani. Csak nagyon-nagyon röviden. Igen, ugyanez a mi missziónk is, és ugyanezek a problémáink is. Nincsen elég erőforrásunk, és ráadásul nagyon jó nagyon, jóan, nagyon jó munkatársaink mennek el az SSM-hez Frankfurtban. Tehát ez egy probléma, amelyre oda kell figyelnünk. Aztán ott van a rugalmasság, vagy inkább annak a hiánya, abban az értelemben, hogy humán erőforrás szempontból erre is oda kell figyelnünk. Fontos az, hogy legyen mandátumunk a jobb koordináció érdekében, az SSM irányában, mert mind a két oldalon vannak pénzügyi konglomerátumok, és nekünk fontos lenne az, hogy pontosan lássuk, hogy hol húzódnak a határvonalak, akkor, hogyha el akarjuk kerülni a problémákat. Köszönöm, Swinburne úr. Köszönöm. És nagy köszönet mindannyiuknak azért, nem csak azért, hogy eljöttek, hanem hogy folyamatosan dolgoznak önök és csapataik az Európai Parlament tárgyaló csapatával az összes témadosszében, amelyel foglalkozzunk. És bárhova megyek, mindig az ITS implementing measure-jei, delegált jogi aktusok témáját újra és újra halljuk, ám örömmel hallom, hogy önök vállalják ezt a feladatot, és számunkra politikusok számára nagyon fontos támakodni az önök szaktudására mindezen témákban. Ugyanakkor a forrásokkal kapcsolatos kérdést illetően kivételes időket élünk, ezért kérdem mind a háromuktól, hogy vajon teljesen gyakorolják ezeket azokat a jogaikat, hogy felvegyenek nemzeti szakértőket rendkívüli munka mennyiségkezelésre. Harmadsorban Stevenhez intézem a kérdéseket. A munka szakaszolását illetően a CSDR jelentéstevői munkámból tudom, hogy bizonyos határidők más delegált jogi aktusok életbelépéséhez kapcsolatnak, és nem konkrét dátumokhoz. Én értelemben én rugalmasságra van a szükség a phase in, a jogszabály bevezetés időzítésében, és különösen a végrehajtásban, hogy elkerüljük azokat a Big Bang hatásokat, amely abból adódik, hogyha egyszerre kerül végrehajtásra több elem. Különösen az infrastruktúrális szempontból, ha nem kéne új folyamatokat feltenni egyszerre több helyen. Különösen a kisebb intézmények számára engedném meg, hogy a jobban finanszírozott nagy intézmények gyakorlatából tanuljanak, mielőtt bekevezessék a végrehajtást. Tehát a phase-in szakaszolás az alkalmazása nagyon jó lenne. Köszönöm. Először. Erre válaszolhatok. Igyekeztünk a, a úgynevezett kölcsönadott nemzeti szakértők felhasználását megszervezni, és egyre inkább élünk a munkájukkal, de ez egyre bonyolultabb, mert a, foly, a biztosítói oldala most a Solvency 2 végre kell hajtsák a tagállami hatóságok, persze minden szakértőre szükségük van, nem még engedik el őket. Úgyhogy a tavalyi évben nagyon nehéz volt nemzeti szakértőket beszerezni, úgymond. Igyekszünk keresgélni őket, egyre nehezebb felelni őket. Otthoni szükség van rájuk, tudnék. Csak hangsúlyoznám, az SNI szempontját valóban egyre nehezebb szakértőket felvenni, mert a, a nemzeti szabályozók ugyanazon nehézségekkel néznek szemben, mint mi, és így módon így nem tudnak az eszmába jönni, úgyhogy mi is a, a, a nemzeti szakértők felvételében mi is le vagyunk maradva. A felvételi eljárásokban igyekszünk ehhez alkalmazkodni, ez a kihíváshoz, de általában a nemzeti szabályozók fizetik ezeket a szakembereket, és ők is pénzügyi nehézségekkel küzdködnek. A fézin fokozatos beléptetéssel kapcsolatban igyekszünk megadásra jutni, az EMIR-ben is, a CSDR-ban is, amely működik, egyrészt tehát a DG20-akban tett kötelezettségvállásainkat is tartani kell, másrészt vannak konkrét területek, ahol gondok vannak, különösen a kisebb intézmények számára nehéz azonnal végrehajtani, bevezetni a szabályokat. Például több nem pénzügyi, de akár kisebb pénzügyi intézmények számára is nagyon nehéz a clearing szolgáltatást megszervezni. Ebb tekintetben is egy phase-in módszertant alkalmazunk a Central Clearing requirement szóló ajánlásanyagunkban. A csdr ra kapcsolatban nincs kifejezett phase-in, előrányzat, ugyanakkor van némi mozgástér, ezt vizsgáljuk, hogy garantáljuk, hogy gyakorlatban bevezethető végrehajtató legyen, hiszen a mi érdekünk is, hogy a piaci részevők szabályosan tudjanak működni. Ám világos, hogy az egyes szintet is tiszteletben kell tartani, és a CSDR-ban nincs phase-in az egyes szinten. Thank you. Now for the ALDE. Most az ALDE nevében Michael Troyer. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem volna. Az egyik Andrea, Andriát illeti. Arról tájékoztattak bennünket, hogy a banki ö, ö, végrehajtási alapra vonatkozó tételek jelentősen csökkennek, például Franciaországban, más országokban nem, például Németországban nem. Az EBA ezzel összefüggésben lát-e versenyjogi vagy felügyeleti szempontból versenytorzulást, illetve a beavatkozás szükségességét. A második kérdésem az értékpapír felügyeleti hatóságról szól. Az amerikai és Európai Uniós gyakorlat szerint a jogjelőrások előírások szétaprózódása a befektetési alapok tekintetében érvényesülni látszik. Az egységes rulebook harmonizációs törekvéseket tartalmaz. Ha ezeket értékelnék, mondjuk nullától tízig, mármint az integráció, harmonizáció sikerességét, hány, mennyi pontot adnának, ami, és hogyan lehetne összevetni az Egyesült Államokban érvényesülő hasonló sikerekkel, illetve tendenciákkal. So, Yes, thank you for the question. Köszönöm. Az első kérdésre nem sokat tudok mondani. Való igaz, hogy nagyon sok területen az egyes szabályok, a tagállami külön széttartó szabályok hatása vannak az egyenlő esélyekre. Például a, a, a levonhatósági szintek különbsége, amelynek a tőkére van, kihatása van, nem és a Bank Resolution Fundba való befizetésekre is hatással lehet ez. Egészében mi szabályozóként tudatában vagyunk ennek, és igyekszünk a lehető leginkább egy, egy egyenlő játékszabályokat teremteni, de nem harmonizált területekre nem tudunk hatással lenni én értelemben. Amely a harmonizációs erőfeszítés sikerét illeti, a bevezetőben igyekeztem egyfajta ízelítőt adni arról, hogy nagyon sok előrelépés született, úgyhogy pozitív ugye nem szeretném pontozni a tízes skálán, ahogy ön kérdezte, tehát talán nem tízest adnék ennek, ám ez olyan, hát olyan, mint hogyha a tengert akarnánk kikanalazni mokkás kanállal, hát minél többet teszünk, annál több marad. Ez talán lehet, hogy némileg frusztráló érzés, de a közös definíciók, kulcs definíciók tekintetében léptünk, és 7000 adatpontot, a, bank, a banki adatpontot közöltünk, a, tettünk az asztalra a közvélemény felé. Ezek nagyon fontos harmonizációs lépések, erre büszke vagyok. Thank you. Köszönöm szépen. Röviden hadd kommentáljam én is ezt a kérdést, hogyha jól értettem ezt a tolmácsolásból. Az integrációs szint ugye az egyik kérdés, amit elértünk az EU-n belül, az USA piacához viszonyítva, mint benchmark hadd mondjam, hogy az elmúlt években nagy előrehaladást értünk el a pénzügyi válságra, a reakció az volt, hogy javult a befektetők védelme, a stabilitás, de az egységes piac is. Elég arra gondolni, hogy az irányelvek legtöbbje rendelet lett, a MIFIR, az EMIR, stb. Ugye az erbetű mindig jelzi, hogy regulation, azaz rendeletről van szó. Komoly lépést jelent ez, a sok-sok apró különbség a tagállamokban. Tehát nagyon jó volt itt az előrehaladás, és én hatosra értékelném ezt. A holland rendszerben ez éppen megfelelő, de persze van még tennivaló, nem vagyunk készen, és zajlik is az eszmecsere a tőkepiaci unióról. Ehhez több standardizációra van szükség, csak így lehet egységes tőkepiacot létrehozni az EU-n belül. Ennyi a szabálykönyv oldalról, a másik oldal pedig ugye a konvergencia, hogy minden felügyelet ugyanúgy alkalmazza a szabályokat, hát itt még bőven van tennivaló, a valóság az az, hogy nem sikerült annyit előrelépnünk, mint az egységes szabálykönyv terén. Köszönöm. Fabio Damázi következik a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem van. Andrea úrhoz intézném őket. Először is szeretném azt az aggályomat, szeretnék annak az aggályomnak hangot adni, hogy a bankfelügyet, bankfelügyeletek és az LKB szerepe ellentmondásos. Legalábbis az én véleményem az az, hogy a központi bankok nem erre valók, az elsődleges feladatuk az a hitel rendelkezésre bocsátói és szolvencia ügyekben tevékenykednek, ezt látható Portugáliában is, hogy a Portugál Nemzeti Bank ha felügyeleti szerepeket is ellát, akkor ez gondokat okoz, láttuk ennek a portugál banknak a problémájával, láttuk a Libor kérdést Angliában, láttuk ugye, hogy a Bank of England és a Barclays kapcsolata eléggé, hogy is mondjam, szoros lett. Nos, a kérdéseim. Mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi válság az tulajdonképpen az árnyékbank rendszerből indult ki, és ezért szeretném azt kérdezni, hogy az ön véleménye szerint mekkora probléma itt a felügyelet, és az ehhez kapcsolódó kérdések, tehát az eszközminőség, felügyelet, és így tovább, ami ugye nem terjed ki az árnyékbanki területre. Második dolog. Hallottam olyan híreket, hogy az zajlott erről vita is, hogy a stressztesztek a lehet, igazolhatják a lehetséges állami támogatást, vagy hogy figyelembe kell, hogy vegyék a lehetséges állami támogatást. Ez igaz vagy sem, és hogyan veszik figyelembe az állami támogatást, amikor az eszközök minőségét vizsgálják. És a következő, az IFRS standardok az egyes tagállamokban különbözőképpen jelennek meg, ezzel a problémával hogyan foglalkoznak? A válasz, köszönöm, hát igen, komoly kérdéseket kaptam, jó kis sorozatot, megpróbálok röviden válaszolni. A Nemzeti Bank vagy Központi Banki funkció és a felügyeleti funkció ellentmondásossága az érvek megvannak mind a két oldalon, ellene és mellette is volt, ahol szétválasztották a felelősségi köröket, de akkor ugye kommunikálni kellett ezeknek a hatóságoknak külön, tehát nehezebb volt a válságot menedzselni, Láttunk már olyan központi bankokat még a válság előtt is, amelyek felügyeleti feladatokat kaptak, és nem tudták azt elvégezni. Láttuk a másik oldalt is, tehát nincsen világos bizonyíték, amely azt mondaná ki, hogy az egyik jobb, mint a másik, tehát a szétválasztás vagy az összeolvasztása ezeknek a feladatoknak. A konfliktusok elkerülésére esetleg belső tűzfalakat lehet felállítani, így lehetne a konfliktusokat el kerülni, és az SSM pont ezt szolgálta. Az árnyékbankrendszer. Hát tulajdonképpen vannak pozitív fejlemények. A bankoknak ki kellett pucoválni a mérlegeiket, az eszközeiket eladták, az eszközöket pedig hát külső, a bankszektoron kívüli befektetők vették ezeket meg, és ez hozzá is járult idézőjelben a takarításhoz, valamint ahhoz, hogy sikerült a tőkepiacokra való támaszkodást erősíteni. Másfelől azonban, hogyha van egy olyan része ennek a szektornak, amelyet szigorúan szabályoznak, a másik pedig nem szabályozott, és mind a kettőnek ugyanolyan funkciói vannak, akkor bizony problémák jelennek meg. Tehát a feladat az az, hogy a tevékenységeket védjük, tehát gondoskodjunk arról, hogy aki banki szolgáltatásokat nyújt, betét gyűjt, betétet gyűjt, hitelet, hitelt nyújt, azt valóban védjék a szabályok. És ez nem mindenütt van így, de dolgozunk rajta. A stressz tesztek esetén nem feltételezünk semmilyen állami támogatást a vizsgálatok során. Persze, hát tulajdonképpen a, a mérlegfőszeget nézzük, a mérleget, a főkönyvet, és az állami a támogatási folyamatok, hogy ezeket hogyan vegyük számításba, hát ezzel még dolgozunk, mert ugye ezek a bankok mindig olyan helyzetben vannak, hogy a bizottság egyelőre azt várja, hogy csökkentsék az, az eszközöket mi a statikus állapotot nézzük, nem a változást, és mondjuk az úgymond dinamikus egyenleg mérleg esetében még az eredményekről is beszámolhatnak ezek a bankok a bizottságnak, de a lényeg az az, hogy az, a mi szemszögünkből minden bank ugyanolyan pozícióval indul, és további információt kapunk az ő teljesítményükről a bizottsági útmutatások alapján. Végül pedig az EFRS végrehajtásban a különbségek a tagállamok között. Hát igen, vannak olyan területek, ahol mondjuk sterilizálni próbáljuk a prudenciális agregátumok számítását, tehát hogy a standardok ugyanolyanok legyenek. Vannak olyan bankok, amik az egyik rendszert használják, vannak amelyek a másikat, de a mi célunk az az, hogy összehasonlíthatóak legyenek ezek a számítások, és összehasonlíthatóak legyenek ebből a szempontból a bankok. De egyelőre még nem kielégítő, és az elferes végrehajtása a bankszektorban, és egyébként azt is el kell ismernünk, hogy a felügyeletek is néha olyan útmutatásokat adnak ki, amelyek más irányba mozdulnak el az egyik, illetve másik tagállamban. Köszönöm szépen, Sven Giegold a zöldektől. Yeah, hello, good. Nagyon jó, hogy látjuk Önöket újra. Német Először is az előző ciklusban elfogadtunk egy jelentést a jogi alap átdolgozása tárgyában a három hatóságára vonatkozóan. Az Európai Bizottság is véleményt alkotott ezzel kapcsolatban. Önök hogyan látják ezt? Hogyan látják az Európai Parlament munkáját? Hogyan értékelik a bizottság javaslatát? És különösen milyen hatással volt ez, ha nem egy igazi felülvizsgálat történik, hanem tovább dolgozhat, dolgoznak a jelenlegi jogi alapon állva. Jelezték, hogy vannak problémák, az önök munkára vonatkozóan milyen kihatással lesznek, és a feladatok ellátásában milyen kihatással van a mostani jogi keret, a jogi alap. Az IOPA-val kapcsolatnak egy külön kérd, egy konkrét kérdést szeretnék feltenni. Önök is, hogy az Európai Bizottság is azon dolgozik, hogy hogyan kalibrálja a biztosításágok saját tőke követelményének szabályait. Az Európa ez évben egy javaslatot tett az asztalra, adatokra támaszkodva. Úgy jól tudjuk, hogy drámai csökkentését javasolják a, tőke, a saját tőke követelményeknek. A delegált jogi aktus tervezetekben hogyan látják, hogyan értékelik ezeket a csökkentéseket? Van-e empirikus alapja ezeknek? ezek megfelelően prudensek volnának-e, már ha ez bevezetése kerülne, és hogyan látják a voltaképeni adatbázisát adatbázisát ennek a vizsgálatnak, amely erre az eredményre jutott. Bernardino. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. A kérdéseket az első kérdésre válaszolnék a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban. Ahogyan elmondtam már, természetesen várjuk a parlamenti jelentést, ugyanis a legfontosabb kérdéseket, kihívásokat ez le is fedi, és a mi feladatunkra is vonatkozik, és szeretnénk minél inkább egy konzisztens rendszer irányába elmozdulni, tehát ebből a szempontból üdvözöljük az önök által javasolt változásokat. A bizottsági jelentéssel kapcsolatban azt reméljük, hogy el fog érkezni az a helyzet, amikor lesznek megfelelő javaslatok az ő részükről is. Rövid távon azt javasolják, hogy illetve hogy ezeket a javaslatokat már részben meg is valósítjuk, de azért itt még a rendeleteket meg kell erősíteni, hogy egyszerűbb legyen a dolgunk, ugyanis, hogyha azt szeretnék, hogy mi produkáljunk, eredményeket mutassunk fel, akkor ezt csak ilyen formában lehet megtenni. Aztán a kalibráció, a kalibrálás kérdésében szerettük volna ugye a magasabb minőségű és a kevésbé magas minőségű termékeket külön válasszuk, mert nagyon sokszor az egyszerűbb termékek jobban produkálnak és kevesebb tőkét igényelnek. Tudjuk azt is, hogy ezt bizottsági szinten is vitatják, és természetesen különböző módon lehet hozzányúlni a különböző időszakokra. A mi kalibrálásunk konkrétan a válságidőszakra vonatkozott, de természetesen ezt fokozatosabban is meg lehet tenni. Minél egyszerűbb megközelítést szeretnénk azonban alkalmazni. Azt szeretnénk, hogyha megvizsgálnánk a mögöttes értéknek a minőségét, és ezzel kapcsolatban fontos az, hogy a kockázatokat is helyesen mérjük fel, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor tulajdonképpen csak magunkat csapjuk be, mert olyan kockázatot építünk be a rendszerbe, ami nem megfelelőképpen jelenik meg. Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogyha a biztosítók és a nyugdíjbiztosítók is beleszólhatnának a gazdaság fenntartható fejlődésébe, és őszintén szólva, nekem az lenne a legaggasztóbb, hogyha azt látnám, hogy a bankok, illetve a szuverén alapok kezében koncentrálódnának a tőkék, ez szerintem rosszabb lenne, mint a jelenlegi fejlemények. De hát mégiscsak egy fenntartható rendszerre kell törekedni. Ami szintén aggaszt, az az, hogy a biztosítási cégek mennyire tudják helyesen felmérni a kockázatokat. Itt nem a nagy cégekről van szó, inkább a kis és középméretű biztosító társaságokra gondolok. Tehát, hogy mennyire tudják felmérni azt, hogy az infrastruktúrális projektek vagy bármilyen más mögöttes érték az milyen kockázatokat rejt. 30 second. I will try to do it in 30 seconds. I think... Igyekszem 30 másodpercben elmondani a három ügyről, a befektetési védelem és a, a zó, legyünk aktívabbak. Hát most végre van jogszabály, és technikai sztenderdek, tanácsadás, a kripszek területen és a MIFID területen ez nagyban segít abban, hogy megvalósuljon a befektetési védelem magasabb szinten a felügyeleti konvergencia területén is lehet tovább lépni azzal, hogy rangsorolunk, átrangsoroljuk a forrásainkat, ezt már megtettük a meghallgatáson, és utaltunk erre, és egy és fontos volna szerintem, ha több információs hatalom, hírszerzési hatalomunk volna a nemzeti felügyeleti hatóságokkal szemben. Az állatóságok tekintetében a norma meghatározásnál lehetünk, lehetnénk fegyelmezettebbek abban, ahogy visszajelentünk a stakeholdereknek, amikor kapunk tőlük visszacsatolást, és azt, hogy hogyan készítünk jelentéseket. Köszönöm. A függetlenek közül Bernard Monon. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Enriek elnök úr az LKB e és a prudenciális felügyelet és az önök szerepe közötti átfedésekről szeretnék beszélni, ugyanis 2010 óta és 2013 óta az önök intézményei a felügyeletet ellátják, noha 2014 óta igazából nem is létezik ennek a jogalapja. Úgyhogy egyre függetlenednek egymástól a szervezetek, ennek egyébként örülök. A szektoriális megközelítés, illetve az értékpapírosítás kérdéseire térnék itt ki, amelyek a tagállamról tagállamra haladva máshogy néznek ki. Ráadásul már gyakorlatilag negatív tartományba van a LKB kamatpolitikája. Drági úr nagy valószínűséggel tovább fogja a helyzetet rontani, és tovább fog mélyülni a válság. Bárné úr úgy szeretné, hogyha a felügyeleti rendszer első ö, vonalbeli harcos lenne. 2011-ben végeztük el az első, első stresszteszteket, az LKB-t e pedig egyre több hatáskörrel ruházták fel, a stressztesztekkel kapcsolatban is. Ugyanakkor a statútuma alapján ezt nem tehetnénk meg. Megint az LKB e novemberben a hosszú távú felülvizsgálatot is megkapja, tehát gyakorlatilag hegemónia szerepet tölt be. Az európai vezetők ezt valami miatt így akarták. Éppen ezért az önök feladata inkább másod sorban fog csak látszani. Noha az európai ö, privát banki szféra nagyon nagy nehézségekkel küzdköd. Hogyan látják önök az LKB-hoz fűződő kapcsolatukat, és azt, hogy esetleg önöket is az LKB alá fogják rendelni? Nem tudom, hogy hogyan gondolják azt, hogy konkrétan hogyan valósítják majd meg az együttműködést velük, a következő trimester során. Például a stressz tesztek eredményeit el tudják -e érni, hogy nyilvánosságra hozzák. Yes, thank you very much. Well... Köszönöm szépen. Nem vagyok biztos benne, hogy minden felvetését hallottam, de fogalmazunk világosan, az EKB nem veszi el a mi feladatainkat, amelyeket mi egészen tegnapig még végrehajtottunk. Az EBA soha nem olyan hatóság volt, amely közvetlenül a bankokat felügyelte. Tehát a feladatok, amelyeket az LKB kap, olyan feladatok, amelyek eddig a nemzeti felügyeleti hatóságoknál voltak. Nem mondom, hogy ez nem változtat semmit a jelenlegi felálláson, persze, hát változik az EBA munkája is, több irányban is. Először is az LKB majd minket fog arra kérni, hogy egyre inkább teremtsük meg az egységes szabálykönyvet, mert az LKB-nak elég nehéz lesz különböző szabályokat alkalmazni mondjuk a francia, a német vagy az olasz bankokra, tehát egyre nagyobb lesz az igény a harmonizációra, a standardokra. Ami a stresszteszteket illeti, én mindig azt mondtam, és itt is a szakbizottságban elmondtam a múltban, hogy nem örülünk a jogi kereteknek, a felelősségünkkel kapcsolatban, mert tulajdonképpen a hírnevünk forog kockán, hogyha valamiért jogilag nem vagyunk felelősek, azt mondja a jogszabály, hogy mi koordináljuk és kezdeményezzük a stresszteszteket. De ezt már elmondtuk többször. Tehát ez most még nem változott, ajánlottuk az EU-ban az összes hatóságnak, hogy hajtsák végre az eszköz minőség áttekintést, és az LKB majd az átfogó értékelésében ezt figyelembe veszi, és a mi ajánlásaink alapján működnek. A stresszteszt az egy egyszeri dolog, nagyon sok figyelmet fordítunk a módszertanra, az információ közzétételére, illetve a hatóságok közötti együttműködésre. Az egységes piacon belül a 28 tagállamban a bankokra ez mind vonatkozik, és ez nagyon fontos annak érdekében, hogy összetudjuk, összetudjunk hasonlítani bankokat az eurozónán belül és kívül. Hadd mondjak még valamit. Ugye a 46 csoport vagy kollégium, amelyet mi figyelemmel kísérünk, ezek közül csak öten rendelkeznek az eurozódán belül székhelyjel, a legtöbben általában kint vannak, vagy még olyan országokban, amelyek az SSM-hez nem csatlakoztak. Ez tehát egy olyan keret, amely mindenki számára megfelel. Hát a felügyeleti feladatok igen, itt tényleg többet kellene erről beszélnem. Most megpróbálunk módszertanokat kidolgozni, amelyeket utána következetesen alkalmazhat az LKB és a többi hatóság is, az SSM-en kívül, és szoros együttműködésben természetesen a hatóságokkal. Köszönöm. Nos, az első forduló után, hogy megvoltak a frakciók, most a kérdéseket fogjuk összegyűjteni, és a képviselőknek két perc áll a rendelkezésére. Gunnar Hökmark. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thanks for the presentation. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációkat. Andrea úr említette a saját beszédében azt, hogy hogy szétaprózódik a pénzügyi piac ez fontos kiindulási pontja a mi eszmecserégnek, a tőkeunióra vonatkozó megbeszéléseinek, amely ez egyébként fennáll, úgy hívjuk, hogy Európai Unió a szabad mozgása a tőkének többek között. Ám mégis látható egyfajta fragmentáció. Ezzel kapcsolatban talán mindhármuk, bár tudom, hogy kevés az idő, az elnökünk lá, látom, hogy nem örül tehát, ha kifejtenék, hogy fest ez a fragmentáció, és hogy látják gazdasági szempontból a konzekvenciáit, meg a felügyelet szempontjából. Ha két percben reflektálnának, hát az kiváló volna. one minute, so... Egy perc... Egy percet, mint bónusz hagytam önöknek, hogy Pervas Berez. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy horizontális kérdésem lenne. A következő Európai Bizottságban lesz egy olyan első ö, ö, helyettes, aki a jobb jogalkotással fog foglalkozni. Most hát, hogyha megnézzük, hogy hány norma, standard tartozik az önök felelősségi körébe, akkor hatalmas számot látunk. Most nem tudom, hogy önök hogy látják az egyensúly kérdését a jogalkotás között és a better regulation, a jobb jogalkotás céljai között. Ezen kívül pedig még Enria úr én voltam a jelentés tevője a, a TRIPS ö, témájának, és akkor azt terveztük be, hogy a kettes szintű jogalkotás alatt fogyasztói paneleket hozzunk létre. Hogyan kívánják önök ezt az igényt fenntartani, megvalósítani? és más szektorokra kiterjeszteni a, ezt a fajta hatékony hozzáállást. Aztán Bernár Dino úrnahoz is lenne egy kérdésem, illetve hogy hozzá nincs külön kérdésem. És a mi felkapcsolatban lenne még egy kérdésem a pénzügyi elemzések szempontjából, ugyanis úgy tűnik, hogy ez nem ö, pénzben kifejezhető előnyként ö, könyvelik el, és itt a különböző piaci szereplők és a köztük lévő közvetítők szerepét lenne jó tisztázni. Ezzel kapcsolatban el tudja mondani véleményét. Ivana Maletic. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni mind a három felügyeleti hatóságnak, nagyon jó munkát végeztek, még akkor is, hogyha kevés a rendelkezésre álló forrás. Különböző gyakorlatok uralkodnak a tagállamokban, fogyasztóvédelem szempontjából, a pénzügyi stabilitás mechanizmusa szempontjából és a felügyeleti rendszer szempontjából is. Éppen ezért nagyon örülök az erőfeszítéseknek ezen a téren. Azért van itt nagyobb együttműködésre tér még, nem csak a nemzeti hatóságokkal, hanem a kutatási intézetekkel is, annak érdekében, hogy további érveket, új módszertant és standardizált megközelítést lehessen beépíteni a rendszerbe. Ezen felül pedig lenne még egy személyes aggodalmam is. Néha attól félünk, hogy a pénzügyi piacok, például ma reggel a kis- és középvállalkozások intergrupjában arról beszéltünk, hogy a kis- és középvállalkozások finanszírozása hogyan néz ki. Nos, ebből az derült ki, hogy mivel nincsen kockázat, Mm, a bankok nem akarnak kockáztatni, és nem akarnak hitelezni a KKV-knak. Ugyanakkor az európai alapok garanciát adnak rá, és mégsem kapják meg a szükséges banki hitelt a KKV-k. Mit lehet tenni ennek a helyzetnek a javítása érdekében? Köszönöm. Kostas Mavridis következik. Igen, köszönöm. Először is én is szeretnék szeretnék köszönetet mondani az eddig elvégzett munkáért, és ahogyan elhangzott már, a Smart Regulation az a jövőről szól. Egy nagyon speciális kérdésem lenne. Enria úr írott nyilatkozata alapján azt láthatjuk, hogy a bankok mérleg könyveinek a tisztalappal indítása és mégis azt láthatjuk, hogy harmadik befektetőknek eladnak eszközöket. Hogyan lehet biztos, tehát százszerzalékosan biztos módon ezt garantálni, intézményi szinten hogyan lehet a biztonságot garantálni. Aztán sokat beszéltünk a fragmentációról, erre lennének példáim is, a shortage-re gondolok, vagy a bankok tulajdonlásában bekövetkezett változásokra, konkrétan néhány évvel ezelőtt is elképzelhetetlen összeg, alacsony összegekért cserélnek gazdát bankok. Úgyhogy innentől kezdve a bankok ö, ö, tulajdonosi struktúrája nem érdekes már, pedig szerintem nagyon is az. Erről szeretném, hogyha választ kapnék az értékpapírosítással kapcsolatban is, és ez a harmadik kérdésem még azért lenne, ezt szeretném még elmondani. Ezt az esmához intézem ezt a kérdést. Hogyan áll hozzá az esma jelenleg a pénzügyi szolgáltatások piacához. Szeretném, hogyha erre a kérdésre is választ kapnék. Talán a Berez asszony által megfogalmazott két kérdéssel kezdenék. Jobb, um, intelligens jogszabályozás, igen, erre van szükség, erre erről már beszéltem, mindhárman rengeteg mindent szeretnénk végrehajtani, és intelligens módon kell, intelligens szabályozással. És még valami, ami releváns itt, az utolagos értékelés. Hát legyünk őszinték, azért előfordul, hogy a kiváló gondolatok nem működnek a gyakorlatban. És eléggé bátraknak kell lenni ahhoz, hogy ha valamiről beismerjük, hogy nem működik, akkor megváltoztassuk. És hát ugyanígy a közzététel nagyon sok dolgot ide tettünk, és aztán a valóság az volt, hogy az emberek nem olvassák el, tehát meg kell változtatni a megközelítést a felügyeletek részéről. Nagyon fontos ez tehát a jövőben, és a napi rendünkön is szerepel a prépekkel kapcsolatban lesz fogyasztói tesztelés, a a három oldalas megközelítés kidolgozásakor, a KID megközelítéskor, és van szakértői panel is, amely majd a nem, fogyasztói képviselőket is tartalmazni fog. Tehát a különböző ö, szenáriókat majd megvizsgálják, hogy milyen mutatók legyenek, milyen ö, jutalékok, és így tovább. De szerintem az intelligens jogszabályozásnak pont ez az egyik eleme, hogy a fogyasztókat is bevonjuk. Ki kíván még válaszolni? Jó, hát akkor Steven először. Igen, talán két dologra két dologról kéne szólnom, az egyik a töredezettség, a másik pedig a, az eszemélyi kérdés. A tőkepiaci unión, vagy az integrált tőkepiacokon már két évtizede dolgozunk. Azt is el kell mondani, hogy felgyorsítottuk a munkát vagyis hát ezt a folyamatot az el, elmúlt években. De még mindig nem értünk el a célhoz, még mindig látható a töredezettség, és a világos példája ennek az, hogyha egy intézményi befektető az egyik országban egy KKV-ba bekíván ruházni, akkor még mindig nehéz lesz a helyzet, mert az illető más, a más tagállamok eszemélyeivel kapcsolatban nem érzi magát biztonságban. Tehát a KKV finanszírozás egyik követelménye az, hogy egyszerű és világos információt lehessen kapni ezekről a cégekről, és hogy a kisebb kkv is felkerülhessenek az MTF piacokra. Tehát nem a nemzeti sztenderdek alapján, hanem EU szinten, és ez segíteni az információ áramlást, mert egyfajta információs, információs asszimetria van itt tehát az SMI, a KKV finanszírozás piacát így tudnánk segíteni. A második dolog a kutatás, illetve a MIFID világában hogyan alakul a kutatás. Jelenleg van még időm? Igen. Tehát jelenleg hogyan működik ez? A kutatást általában a brókerek a tranzakciókhoz kapcsolják a feltárást, tehát van, aki egy brokert bíz meg, hogy bizonyos tranzakciókat hajtson végre, és ott benne van az is, hogy nyilván kutakodni is kell információt feltárni. A kérdés az az, hogy me- mekkora mértékben befolyásolja ezt az egészet a tranzakciócsomag, vagy pedig a, a kutatás, a tájékozódási munka minősége. Megfelelő modellt kell itt kidolgozni, még ebben a modellben olyan modell kell a rendelkezésünkre álljon, ahol ezek a funkciók, az ismeretfeltárási kutatási funkciók a kkv számára is elérhetők. A jelenlegi fázisban még nem ö, akarom előre bocsájtani ennek a vitának az eredményét, mert a felügyelő testületben zajlik a vita, de még egyelőre ott tartunk, hogy tranzakciós alapon menne ez, de a tőkepiac valamennyi szereplőjét le kell, hogy fedje, a KKV-ket is. Köszönöm, és akkor a harmadik válasz. A fragmentációról, Enria úr. A válság alatt azt láttuk, hogy az integráció tulajdonképpen visszafelé indult a határokon átnyúló áramlásoknak köszönhetően hol lett kevesebb az integráció, az infracsoport transferei, ezek csökkentek. Tehát tulajdonképpen a határon átnyúló csoportok a lakossági bankszektorban azt a mechanizmust adták, amelynek segítségével az integráció megvalósult, és ez visszafele ment, de országról országra kell ezt értékelni. Több következménye is van ennek a folyamatnak. Először is az, hogy a monetáris politika tulajdonképpen nem, úgy jel, nem ugyanúgy jelent meg mindenütt a egységes piacon. Vannak olyan tagállamok, olyan KKV-k, amelyek nem tudták a monetáris politika lazítását kihasználni vagy kiélvezni, plusz vannak feszültségek is a hatóságok között, mert előfordult, hogy voltak olyan bankok, amelyekre nagy nyomás neherezett, nehezedett, és aztán a, a bankcsoporton belül nem tudták a tökéjüket máshova mozgatni tulajdonképpen a jogszab- két jogszabálysértési eset volt, ahol mediációt hajtottunk végre, és igyekeztünk itt előmozdítani az ügyeket, de a véleményem szerint a helyreállítás, szanálás, ez a kulcsfontosságú dolog itt. Ugye a nemzeti hatóságok attól félnek, hogy ha válság lesz, akkor majd nekik kell utána kifizetni a számlát, úgymond a cekhet ők fogják állni hogyha a kölcsönös bizalom egy kicsit erősödne, akkor a tőke könnyebben tudna áramolna, mert ezek az akadályok megszűnnének, vagy kevesebben lennének. A jobb szabályozásról Gabriel már beszélt, egy valamit tennék csak ehhez hozzá. Ami nagyon fontos, a G20-as csomag, a bázeli csomag, ugye hát ezeket beépítettük nagyon sok kezdeményezésbe, amelyek még, amelyeken még zajlik a munka. Tehát az a lényeg, hogy ami még nyitott ügy, nyitott folyamat, az zárjuk le. Néha a bankok ugye azt kérik, hogy fontoljunk meg újra bizonyos kezdeményezéseket, nyissunk meg bizonyos dolgokat, ezt nem szeretnénk. Amin indult a munka, az zárjuk le. Legtöbbször a bankok ezen csomagokkal szemben olyan érveket hoznak fel, hogy a KKV-kat ez nem segíti, de szerintünk ez nem így van, és az önök támogatásával már javasoltuk is, azt, hogy a KKV hitelezés legyen könnyített, a tőkekövetelmények nem lettek olyan kemények, mint más piaci szereplők esetében, és tudják, hogy mi ezt a parlamentet eddig is tájékoztattuk a KKV-k hitelfelvételéről, és ezután is így fogunk tenni. Együttműködünk a hatóságokkal, hogy az, ezt a fajta finanszírozást támogatni tudjuk. Köszönöm, mondja az elnök úr, és a következő kérdéskör következik Brian. Chairman, you'll be delighted to know I have a very, very brief... Bizonyal. Örömmel hallja, hogy rövid kérdés, nem ez rövid választ várok rá. A stressztest régió barátunk ezzel kapcsolatos Érzek, jól érzékelem, hogy egy kicsit haboztak azt mondani az előadásukban határozottan, hogy novemberre tényleg lesz eredmény. Azért kérdezem, mert sok országban, például a hazámban, legalább három stressz-stressz folyt le, érthető oknál fogva, ugye összeomlott a rendszer korábban, ám ez, ez egyfajta akadály a, a, a reálgazdaság finanszírozásában, hiszen a tesztekre készülő bankok nem szívesen hiteleznek. Tehát korábban volt az év elején egy, aztán nyáron, aztán ősszel. Egyenes kérdés. Kész lesz -e a stresszteszt eredménye november? Jön a Jill. Köszönöm, elnök úr. Néhány pontot szerettem volna feltárni a szakbizottsági vita után ám Eliza és Kay már érintette ezt a témát. Én csak azt akartam elmondani. Látom a világbeli fejleményeket. A három hatóság témakörében, és sok esetben az eredmények nem kielégítőek. A bizottság augusztusban egy jelentést adott ki alternatív modelleket felvázolva. Önök, mi van a legjobb finanszírozási modell az önök intézményei számára, és tekintettel arra, hogy költségvetési megszorításokat élünk, milyen más alternatívák vannak. Tudom, beszéltek a, a, a secondmentekről, a kölcsönadott szak, nemzeti szakértőkről, de új technológiák is vannak, adat adatgyűjtésre, adatanalitikára, adatelemzésre vannak új szoftverek, technológiák. Ezeket vizsgálták el, hogy ez, ezekkel felejnek meg a jogkötelezettségeknek. Aztán beszéltek a, a rugalmaság hiányairól, hiányáról, a bizottsági kritériumokról. A nemzeti egyensúlyok a, a tagállam által delegált emberek, illetve a nyelvi egyensúly tekintetében tudunk-e segíteni, és a felügyeleti konvergencia témájában szorosabb együttműködés, adatcsere, információcsere kell folyjon a nemzeti felügyelő hatóságok között. Ez is segíti a konvergenciát. Hát milyen konkrét cselekvést tett az ESMA annak érdekében, hogy a belső piaci szabályokat tagállamokon keresztül azokat ezek között ne legyen szabályozási arbitrázsa lehetőség, egységesen alkalmazzák ezeket. Aztán egyikük azt mondotta, hogy a peer review-kat inkább gyakrabban kéne alkalmazni, hármat említett, melyekre gondolt és mik az eredményei. Köszönöm, Werner Langen. Köszönöm szépen, elnök úr. Három rövid kérdésem lesz. Először is. Enria úrhoz intézem. Mit csinálnak november 4-e után majd? Volt a kép, amikor a standardeket megállapítja a központi bank. Önök akkor feloszlanak? Vagy az EKB egy osztályaként működnek, vagy úgy megy minden, ahogy eddig? Nagyon érdekelne bennünket ez. A második kérdés Bernardino urat illeti. Ön smart, okos szabályozásról beszélt. Az önök tevékenysége éppen ennek ellenmondani látszik túllőttek a célon úgy tűnik sok esetben, milyen példákkal akarnak bevezetni okos szabályozást. Harmadik kérdés, Major úr, ön bármi biztos úrral tegnap tárgyaltunk a derivát termékekkel kapcsolatban a nem tő, tőzsdén forgalmazott derivátumok clearing követelményével kapcsolatban már dolgoznak ezen, vagy nem az önök témája, a bizottság a maga szakállára szabályozza. A harmadik államok tőzsdéjével összevethető sztenderdek és szabályozás tekintetében ott a derivátumokat nem kell clearingbe tenni. Köszönöm. Thank you. Now Renato... Köszönöm. Köszönöm, Renato Soria. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem van. Erie és Bernardino urakhoz. A kérdésem kapcsolódik a ciprusi kolléga felvetéséhez. Ön azt válaszolta az előbb a szimetria tekintetében, a shadow banking, illetve a banki szektor közötti szimetriáról van szó, hogy igen, gyakran eladják a tőkéjüket a bankok más pénzintézeteknek, be, de bennem felmerül egy kérdés. A shadow bankinget nem kellene megfékezni? Nem kellene-e a bankrendszerből nem banki rendszerbe átmentett tőkét valahogy ö, rendezni, vagy ö, szabályozni. Ugyanis egészen más, hogy ö, áll hozzá a kölcsön felvevője egy másfajta pénzintézhethez, mint hogyha az nem, mint hogyha az egy bank lenne. Mert hát így ugye a barbárok is tulajdonképpen az ajtónál lennéne, lehetnek, és igazából elképzelhető, hogy ezek a piaci szereplők inkább tönkretenni kívánják a cégeket, nem pedig segíteni őket, és ennek nagy hatása van a munkahelyekre, és hát hosszú távon a gazdaságra is. Bernardino úr, a bizottság nem olyan régen egy zöld könyvet adott ki az európai nyugdíjrendszerekről. És Európa öregedik, nem növekszik, nincsen munka, úgy tűnik, hogy kevés idő múlva nem minden nyugdíjasra mm, csak két kereső fog jutni, négy helyett, ami a mostani rendszer. Tehát ez egy, egyértelmű, hogy a nyugdíjrendszereket is meg kell reformálni ahhoz, hogy ezt a helyzetet óvatosan tudjuk kezelni. Tesznek-e valamit ezen a területen, hiszen egyes államokban azért nagyon komoly problémák adódnak ebből. Köszönöm, Enria úr. Igen, köszönöm szépen. Gyors válasz. Igen. Lesznek eredmények, október végén meg lesznek az eredmények. Tehát október második felében. És már megvannak azok a templétek is, amelyek az adatok szolgáltatását segítik. Igen, mind a 120 csoportról. Azt is elmondtuk, hogy az egyik csoportot, a Banco Spiritu Santót kivettük a rendszerből az említett okoknál fogva. Szoru úr kérdését szeretném most ö, megválaszolni. Ahogyan elmondtam, vannak itt jogalkotási kérdések, akkor, amikor a bankok és a nem banki jellegű pénzintézetek, tehát a shadow banking területének átfedéseiről beszélünk. Fontos tehát az, hogyha rossz minőségű kintlévőségeik vannak a bankoknak, akkor nem, adnak, nem tudnak kölcsönt hitelezni. Nem adnak az új ö, kezdeményezésekre hitelt, és rendbe próbálják tenni ezeket a típusú ö, kintlévőségeiket. Tehát ezek a bankok megpróbálják először a tőkerendszerüket ö, megfelelő helyzetbe hozni. De természetesen ez egy probléma lehet a kölcsönt kérő fél számára is. És valóban a válságból kiderült, hogyha az eredeti modellből kilépünk, mi szerint a kölcsön, illetve a hitelező csak azért ad hitelt, hogy aztán azt a hitelt később másra hárítsa át, akkor igazából nagyon rossz mind a két fél számára ennek az ügyletnek a kimenetele. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy olyan kritériumokat alkossunk, amelyek révén a bankok kezelik a kapcsolataikat saját ügyfeleikkel. Nem lehet más olyan befektetőknek átadni ezeket az ügyfeleket, akik igazából nem banki szolgáltatást végeznek. November 4-e után hogyan is néz majd ki a helyzet, természetesen nem én döntök, önök döntenek, hogyha be akarják zárni a boltot, már mint a mi boltunkat, hát felőlem ez rendben van. Minden esetre mi nem fogunk sztenderdeket kialakítani az LKB számára. Az LKB lesz a felügyeleti rendszernek az esernyő szerve, ugyanis egy európai ö, kitekintésben 28 tagállamra nézve fogja a munkáját végezni és most megadom a kollégámnak a szót. Néhány kérdés magam is vállalhatok. Az alternatív finanszírozási modellekkel kapcsolatban nagyon világosan fogalmaztunk. Persze azt szeretnénk, hogyha százszázalékos finanszírozás történne az EU költségvetéséből finanszírozva teljes mértékben. Ez a függetlenség elemét is erősítené a tagállamokkal, meg minden érintett féle kapcsolatban is, beleértve a bizottságot. Természetesen határozottan szándékunk, hogy kívás, megvizsgáljuk a, az iparból beszedett díjak lehetőségét. Ezzel kapcsolatban is volt jó vita, mert hogyha az én a konvergencia és felügyeleti konzisztencia útján szeretnénk haladni, akkor aktív szerepünk kell legyen a felügyeleti folyamatokban is, Úgyhogy ez kéz a kézben járhat azzal, hogy megvizsgáljuk a finanszírozás lehetőségeit. A rugalmaság hiányában, hiányával kapcsolatban, hogy néhány példát mondjak, az évek, a, a tapasztalati évek száma, éppen a legjobb, egyik legjobb emberünket vesztettük el, mert hogy előre elő léptetessük, 15 év gyakorlata kellett volna legyen, átment az eszemhez, mert ott nincs ilyen követelmény. Ott sokkal rugalmasabbak, az emberi erőforrás tekintetében, és persze próbáltuk a bizottságtól kialkudni némi rugalmasságot, de nem kaptunk pozitív választ. A peer review-kkal kapcsolatban röviden néhány a belső modellekkel kapcsolatban történt ilyen, ahol ajánlások fogalmaztak meg a nemzeti felügyelő szervek felé, és most frissítjük ezeket, és vizsgáljuk, hogy valóban végrehajtották ezeket. Aztán a szolgáltatás nyújtásának szabadsága tárgyában is voltak olyan témák, amelyek persze nem kérdőlezik meg a belső piacot, ám vannak a szabad szolgáltással kapcsolatban olyan kérdések, amikor egy vállalat az egyik országban működik, de csak a másikban üzemel, és akkor a felügyeleti kérdésben melyik a hazai ország. Nos, ezekben is a peer review javíthat a jelenlegi szabályokon, és a, a nyugdíj befektetési kérdésekben is hasznos lehet. És az okos szabályozásban Werner Langen úr, igen, igyekszünk kollektíve Európában az okos szabályozás, a smart regulation felé tovább lépni, és ne becsüljük alul ezeket a lépéseket, mert amikor a standardek, normák bevezetése kerülnek, ezek nem duplikációja a nemzeti tagállami munkában elért programoknak, sok esetben helyettesítik azokat az iránymutatásokat és normákat, amelyek már ott vannak. Azt kell elkerüljük tehát, hogy európai szabályozás igyekezzen jobban harmonizálni, aztán ezen túl tovább mennek a tagállami szabályok. Tehát ezt a megkettőzést kell elkerüljük a belső piac erőstes érdekében. Aztán végül a nyugdíjakról szóló zöld könyv ügyében eh, abszolút egyetértek önnel. Mi Európában közösen kell, hogy a jövőre koncentráljunk, és ebben a magán nyugdíjrendszerek, a magánnyugdíjaknak megvan a szerepe a, a, a nyugdíjrendszer meg az egyén szempontjából is, ám minden el kell induljon a tagállamokban is, belátva, hogyha módosítják saját első pilléres nyugdíjaikat, és sok európai szemben láttuk ezt, nyugdíjszinteket csökkentették, akkor aktív szerepet kell szálljanak az állampolgárok felé jelezve, hogy szükséges magánnyugdíjat fizetni, meg, meg munkahelyi nyugdíjat, mert ha évek elteltével egyre kevesebb nyugdíjat kapnak majd a, a közszférából az emberek, akkor nem tudnak megélni ebből, ha nincs magánnyugdíj, meg, meg munkahelyi nyugdíj. Tehát ezt javasoljuk a, a, a, a bizottságnak, hogy jó európai keretek jönnek létre mert az emberek kell, hogy bízzanak a magán nyugdíjakban, és nagyon sok, ha őszinték vagyunk, nagyon sok tagállamban nincs ilyen bizalom. Vannak olyan helyzetek, ahol nem igazán bíznak. Egyes tagállamokban nem igazán bíznak az emberek a magánnyugdíjakban. Tehát emelni kell a standardeket európai szinten. Tehát egyes államokban kiválóan működik a rendszer, kiváló standardek vannak. Ám ha mi európai perspektívában az egyik súlypontot ide helyezzük el, az mindenképpen jót tesz az állampolgárainknak, és Európa itt hozzáadott értéket hozhat, ott, ahol tud. Bizony, ez fontos volna. Kérem, hogy röviden válaszoljanak és gyorsan. Igen, megpróbálok a lehető leggyorsabban válaszolni három dologra. Először is a clearing kötelezettség. Mondhatom, hogy teljes lendülettel az emér végrehajtásán dolgozunk, 12 CCP-t engedélyeztünk az emér, emér keretein belül, és reméljük, hogy a legtöbbjüket az év végéig sikerül engedélyezni. Az első clearing kötelezettség, a származékos értékpapírok, a CDS indexek esetében a javaslatainkat hamarosan benyújtjuk majd a bizottságnak, ami a világ többi régiójával folytatott együttműködést illeti, hangsúlyozni kell, hogy rengeteg különböző téma, tehát a, a trade repótól kezdve a központi clearingen át a, a marskövetelmények követelmények, a kétoldalú clearingnél, tehát rengeteg téma van, és fontos döntéseket kell meghozni. A bizottságnak mi tavaly már tanácsot adtunk a bizottságnak az ekvivalencia kérdésében az egyes országokkal kapcsolatban, és tavaly szeptemberben, ez nyilvános, megtalálható a honlapunkon, a bizottságnak szolgáltatott információ és tanács az ekvivalencia kérdésében, de nyilván a végső döntés a bizottság kezében van, amikor a tárgyalásokat lefolytatják a CFTC-ről megpróbáljuk a lehető legintelligensebb módon felhasználni az adatokat, az ITS modellt alkalmazva, de hát a stabilitási szempontból fontos. Most olyan folyamaton, folyamatot indítottunk be Európában, ahol az európai értékpapírpiacokról rengeteg információt kell, hogy begyűjtsünk az elkövetkezendő években. Mindent tudnunk kell az értékpapírosításról, real-time információk kell nekünk a hitelminősítők munkájáról Európában, és az átláthat, a pénzügyi eszközök átláthatóságával kapcsolatban el, elő-utó információk kellenek, ez mind-mind rengeteg, tehát a, az adatmennyiség az hatalmas, és ehhez a megfelelő erőforrások szükségesek ennek a kezeléséhez. És röviden a finanszírozási oldalról még valamit az a legfontosabb, hogy gyorsan meglegyen a megoldás, mert a kötelezettségek itt vannak most, ezeket a feladatokat végre kell hajtani, és a végrehajtásnak gyakorlatilag már a közepén tartunk, és a finanszírozás rövid távú fontosságú van, tehát hogy a ne, fontossága van a nemzeti felügyeletekről átugorjunk az EU-s költségvetésbe. Ez a mi véleményünk szerint a leggyorsabb megoldás, és nem kíván jogszabályváltoztatást. Végül pedig zárásként a shadow banking, tehát az árnyékbanki tevékenységekről röviden. Ugye amit mi az árnyékbanki tevékenységeknek nevezünk, hát a tőkepiaci unióról már beszéltünk, a bankszektor nehézkes terület. Lehet látni, hogy egyre több tőkepiaci finanszírozás, nem banki finanszírozás jelenik meg, befektetési alapok mondjuk befektetnek vállalati kötvényekbe, és így tovább. Ez így önmagában pozitív fejlemény, hogy megvan már a vállalati kötvénypiac. Reméljük, hogy a kisebb, tehát a KKV esetében is meg lesz majd ugyanez. Azonban a nem banki szektornak a kisebb része, amit úgynevezett árnyékbanki szektornak neveznék, erről kell, hogy több információval rendelkezünk, hogy ezt megfelelően tudjuk felügyelni, szabályozni, hogy ne legyen tisztességtelen a játéktér, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. Köszönöm, és az utolsó kérdéskör következik. Luke úr is ö, további kérdést szeretne föltenni. Mindenkit kérnék, hogy a, tartsa a két percét. Markus Ferber az első. Köszönöm. Először is örülök annak, hogy is sok kollega foglalkozik most már a műfiddel reményt oda a jövőre nézvést. Ám most hagyd tegyem fel a kérdéseimet. Bernardino úr, tudomásul vettem, hogy Belgium és a Belgia felügyelet a MIFID szabályokat a biztosítókra is alkalmaz. Ön panaszkozott arról, hogy a tagállamok a nemzeti ö, ö, szabályaikat az önökéhez kéne igazítsák. Tehát e példa alapján Ugye a MIFID világosan szabályozott, és a pénzügyi termékekre kellene koncentráljon, és itt ugyanakkor biztosítási termékekre alkalmazzák, ezt hogyan látja? Hogyha végrehajtják azt, amit az Európai Bizottság elnöke bejelentett, akkor akkor száz százalékban önöket így onnan finanszíroznák a bizottság, illetve a költségvetésből, akkor felfelé semmiféle korlátja nem volna a költségvetésüknek. Tehát egyfajta profit centerként működve. Tehát ugyanakkor, hogyha a vizsgálataikat az ügyfeleik részben meg kell fizessék, az egy más helyzet volna. Németországból az a tapasztalat, hogy a profit centereként működnek a vizsgálóhatóságok, és nőtt, növelték a vizsgálataik számát, hiszen ezekből finanszírozták magukat. Tehát önök, önök milyen önkorlátozást terveznek bevezetni, hogy valamilyen módon hát figyeljék önmagukat, vagy mások figyeljenek önökre? Köszönöm. Visszaadom a szót. Két kérdésem van. Az első Bernardino úrhoz. Nagyon sokat beszélnek. A monetáris politika ö, és a nulla, nullához közelítő ö, kamatlábak ö, nem várt következményeiről. Tulajdonképpen röviden, de biztosan a cégek fizetőképességét kockáztatjuk ezen keresztül főként a biztosítási szektorban. Major úrhoz van a másik kérdése. Drági úr tegnap épp úgy, mint a júliusi beszédében azt mondta, hogy a banki szektor finanszírozza az európai gazdaság 85%-át hitel szinten, és hogy alapvetően a piacok kell, hogy nagyobb szerepet játszanak a finanszírozásban, de biztonságos módon, és hogyan lehet ezt ön szerint megtenni. Éva Káili, köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne a banki a régi ügyfelek igazából nagyon sok forrást emésztenek fel Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában. Ezzel kapcsolatban van-e olyan mechanizmus, amely segíti azt, hogy a rossz hitelintézeteket finanszírozzák a régi ügyfél ügyfelek miatt kialakult problémák esetére. Tehát nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen mechanizmus. Az esmához intézem a következő kérdést. az egészséges befektetési klíma kialakítása céle, és hogy a kis befektetők diszkrimináció mentességét hogyan tudják garantálni a nagy befektetési cégekkel szemben. Ugyanakkor az egységes pénzügyi piac még nem valóság Európában, és miután különböző feltételeket tapasztalhatunk, ezen a területen. Ezért engem az érdekel, hogy miután tíz ország is azt mondta ki, hogy alkalmazza ezeket, hogyan lehet értékelni mindennek a az alkalmazását. Hiszen itt nagy befektésekről van szó, és a befektetők azt kockáztatják, hogy egyáltalán nem keresnek az ügyleten, miközben pedig a közvetítők fölözik le az üzletet. És ezzel a KKV-k jogai sérülnek. Mit tesz az önök intézménye annak érdekében, hogy ez megvalósuljon teljes mértékben? Köszönöm szépen! elnök úr. A három meghívotthoz szeretnék kérdést feltenni. Hogy, mit tudnak tenni annak érdekében, hogy megfelelő forrásokkal tudják ellátni a saját intézeteiket? A gazdasági bizottság itt a parlamentben nagyon sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy növeljük az örök költségvetését, annak ellenére, hogy a pénzügyminiszterek ezt nem szerették volna. Ugye szükség van az önök munkájára, de ugyanakkor források nélkül önök nem tudják a munkájukat végezni. a Költségvetési Bizottságban sokat tettünk annak érdekében, hogy önök megkapják a szükséges forrásokat, de szerintem itt az egész rendszer hitelessége forog kockán, hiszen már 2008 óta ezen dolgozunk, csak 2018 után lépnek majd életbe egyes rendeletek, de hogyha csak 20 évvel a megalkotásuk után tudjuk őket életbe léptetni, annak semmi értelme nincs. Nem tudom, hogy önök mit gondolnak azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk mit tenni például az európai politikák finanszírozásához szükséges saját forrásokkal kapcsolatos kérdésekben, mit javasolnak önök, és most ugye itt a különböző új garancia alapokról is beszélünk, vagy a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó. Ezek mind jó lehetőségek, de nagy bátorság kell hozzá, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Bent Luke következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésemet Andriához úrra intézem. Szeretnék tájékozódni a szabályozás hatásáról, amelyet az ön hatósága terjesztett be a kis vállalatokra és hitelintézetekre, például a takarékpénztárakra, takarékpénztárakra, szövetkezetekre. A likviditás határokra gondolok itt, amelyek esetében a hosszú távú hitelkihelyezés a KKV-k számára nem lesz már lehetséges, mert a hitelintézetek rövid távú kihelyezésekre kell majd törekedjenek, az alacsony kamatok mellett ez nagy probléma lehet és így a, hosszú távú hitelek kihelyezését megnehezíti ez a szabályozás. Második kérdésem a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos, amely feltétlenül észszerű követelmény, ám a mostani információk szerint egy kicsit túlzott mértékben kerül végrehajtásra. Egy, egy takarékszövetkezet elnöke írt levelet arról, hogy a fogyasztóvédelem túlzott mértéke hatalmas terheket ró rájuk, maguk az ügyfelek is, őket is túlterhelik mindenféle eh, tanácsadással, kötelező tájékoztatással. Amikor döntéseket hozzanak a betétjeikről, ez, nem annyira, ez már nem segítség, hanem inkább elriasztja a kisbefektetőket és az értékpapírvásárlókat. És akár csökkentheti az értékpapírforgalmat a kis bankoknál, szövetkezeteknél. Épp az ellenkezőjét érnénk el ezzel, mint amit akartunk. Thank you. Köszönöm. Ria úr kezdi a kört. Oh. Um. Uh, Köszönöm. Megpróbálom a régi ügyfeleknek való kihelyezés ügyében valóban van egy olyan banki ügy, ami azt jelenti, hogy a válság előtti régi problémák részben fennmaradtak. Ha a bankok nem tisztítják ki a mérlegeiket, az azt jelenti, hogy a másik oldalon magasan eladósodott vállalatok maradnak az ügyfélkörben. Ezt láttuk, a, hogy a a KKV leverage hatása nőtt. Tehát a vállalatok beruházási szintjei kicsik, tehát nem ruháznak be, nincs új beruházás, hanem a vagyonnövelésben érdekeltek, eszköznövelésben, és a, ezek a hitelek aztán befagynak a, a bankok mérleg főszegében. Tehát, tehát egyfajta porszívózása van a szükség, és minél inkább beindul a, a mérlegek ilyenfajta porcívó takarítása, annál inkább beindulhat a hitelkihelyezés. És ez rendkívül fontos lehet. Vannak olyan eszközmenedzsment vállalatok, amelyek megveszik ezeket a gyenge minőségű tételeket a bankoktól, és segítheti ez a folyamat, ez a workout folyamat a, az, hogy tisztuljanak a banki mérlegek. Köszönjük a támogatásukat, a parlament és a szakbizottság mindig támogat bennünket ebben a munkában, és mind a hármunk említette az, a túl, azt, hogy a feladatunk ellátásában, és akár a túlélésünkben is nagyon fontos ez. Azt gondolom, hogy minden le, minden kreatív megoldást már ö, alkalmaztunk, tehát nem tudunk újabbakat kitalálni. Például projektímeket hoztunk létre. Tehát a nemzeti hatóságoknál dolgozó és ott fizetett szakemberek sokszor part-time nekünk dolgoznak távmunkában, és az SSM és a Banki Unió területén egyre kev- miatt, beindulása miatt egyre kevésbé rendelkezésre ez a fajta erőforrás, emberőforrás megoldás. Mindez persze a, a, működési képességükre is hatással van. Mint mondottam, megadjuk önöknek az összes rangsort, tehát egyes területekre fel kell hívjuk a figyelmüket, hogyha nem kapunk forrást, nem tudjuk teljesíteni a feladatunkat, ellátni a feladatunkat. Önökkel megvizsgálják, hogy lehet-e valamit csinálni. Mint mondottam, a, a tartalékaink kimerültek, eszköztartalékaink, megoldástartalmaink. Ami a kis bankokat illeti, mindig igyekszünk a kritériumokat arányos módon, a normákat arányos módon alkalmazni. Vegyük például a jelentéstételi követelményeket. Kifejlesztettük ugyan egy egységes követelményrendszert a belső piac összes bankjára, ugyanakkor megengedtük a kisebb hitelintézeteknek, hogy nem mindenben kell eleget tegyenek, tehát van egy arányossági rugalmasság több területen is. A likviditási követelményekben is nagyon sok vita folyt a Spárkesze német takarék, takarékszövetkezet tárgyában a bizottságnak december, tavaly decemberben terjesztettük be azt az anyagot, amely arra, azon adatokra támaszkodott, amelyek egy hatástanulmányból származik, amely 400 bank, beleértve szövetkezett és takarékszövetkezeteket mért fel. Igyekeztük modulálni a követelményeket, hogy a kis és nagy bankok közötti különbségeknek megfeleljünk. Fogyasztóvédelem. Talán kollégáim majd jobban kifejtik ezt a témát, mint én teszem, de a prepszek a jogszabályok körében is igyekeztünk közösen egységes kulcs dokumentum típusokat kidolgozni, amelyek rövidek, egyszerűek, mindenki számára érthető brossurák, alapinformációt adnak, anélkül, hogy nagyon mélyen kifejtenék a szakmai részteket, amely az ügyfelek számára úgyse volna hasznos, viszont nagy terhet róna magára a pénzintézetre, amely forgalmaz az értékpapírokat. Bernardino. Ja. Köszönöm, Bernardino úr. Köszönöm szépen. Ami Ferber úr kérdését illeti a MIFID-et, a biztosítást és egyebeket, hát ugye tudja, hogy most az MD 1.5-ön dolgozunk, tehát a befektetési, biztosítási befektetési termékekre próbáljuk a MIFID követelményeket alkalmazni, tanácsot is adunk a bizottságnak a delegáltak aktusokkal kapcsolatban. És tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek már az élen járnak, és alkalmazták a MIFID követelményeket mindenütt, tehát a biztosítási szektorban is, de európai megközelítésre van szükség az IMD2-ben, hogy következetesek legyünk mert vannak még inkonzisztenciák. Én azt hiszem, hogy a MIFID-ben jó alapelvek vannak, ezeket mindannyiunknak meg kellene nézni, és megnézni, hogy az biztosítási szektorban hogy lehet ezeket alkalmazni. És ez, ez lehetséges, tehát én úgy gondolom, hogy erre valóban van lehetőség, és pontosan ezen dolgozunk most. Aztán ugye nem kívánatos következmények, hát következményekről elmondottak a kapcsolatban egyetértek teljesen több éve próbáljuk az srb kapcsolatban is a eszmecserét előrébb vinni, mert nagyon fontos, hogy ha monetáris politikai döntéseket meghoznak, akkor ezeknek a következményeit a teljes pénzügyi rendszerre vonatkozóan értsük. És a biztosítók nyugdíjalapok számára mindig nagy kihívás ez a szolvencia kettő esetében is, és a hosszú távú kötelezettségvállalások esetében is. Mit teszünk most? Az első az az, hogy a kockázatokat elismerjük, tehát radarunkon belül vannak, ezek tudjuk, az SRB eszmecserén belőre kerültek, mindig egyébként ez volt az egyik legnagyobb kockázat, amire felhívtuk a figyelmet, az inszolvencia 2 reálisabb értékeléseket készítünk, tehát sokkal jobban tükrözik ezek a piacot, és így lehet megvizsgálni a helyzetet, eldönteni, hogy tudnak-e ezekkel a kockázatokkal mit kezdeni, vagy sem. Ugyanez igaz a képzésre is, és a stressztesztekre is. Az egyik legnagyobb, vagy legfontosabb dolog a biztosítási szektorban pont azt vizsgáljuk, hogy ez az alacsony hozamú környezet hosszú távon mit jelent, és mi történ, hogy alakulnak majd a biztosított társaságok portfóliói, mert itt van volatilitás meg ő pedig nagyon röviden, nem, egész egyszerűen tökéletesen egyetértek azzal, amit Lamassur úr elmondott, a hitelességről van szó, az európai intézmények, illetve és, és jogszabályok hitelességéről van szó. Hát nem tudom, hogy most komolyak vagyunk-e vagy sem, néha egy megnézem az EIOPA 2015-ös költségvetését, és közben a feladatokat, hogy mennyi mindent kell végrehajtanunk, mennyi pluszt kaptunk, a költségvetésünk meg 10%-kal csökkent. Hát most viccelünk? Ez komoly? Hát bátraknak kell lennünk, valóban lehet tervezni, ahogy elmondták, és Weber úrnak is ezt mondanám, hogy persze, hogy lesznek ellenőrzések, hát önök is, a tanács is, biztos, hogy megnézik a mi költségvetésünket, megfelelően hagyjuk ezt végre. Nyilván nem lehet semmit túllépni, nem ezt szeretnénk. Köszönöm, nagyon röviden, a Steven, már beszéltünk sokat arról, hogy mi fontos a költségvetéseinkben. Két dolgot hangsúlyoznék. Az egyik az, hogy az egyensúlytalanságnak a kockázata nagy. Rengeteg szabályt terveztünk, és aztán ehhez járul a felügyelet és a végrehajtás. Ennek a folyamatnak még az elején vagyunk. Tehát ha nincs meg az egyensúly, hát akkor aggoda, aggájaink lehetnek a szabályok hitelességével kapcsolatban, hiszen ezeket mi bocsátottuk ki. Ez az egyik dolog. A másik, amit szeretnék itt felvetni, a következő a költségvetés, amit mi benyújtottunk, mindig nagyon kemény viták után kerül csak elfogadásra az igazgató tanácsban, mert vannak olyan tagok, akik a teljes költségvetésük több mint 30%-át fizetik be hozzánk. Tehát a kisebb hatóságokra gondolok itt, ők a saját nemzeti költségvetet, nemzeti hatósági költségvetésük több mint 30%-át befizetik hozzánk, tehát mm, az a költségvetés, amit mi a bizottság felé benyújtottunk, az a javaslat, az már egy igen kemény tárgyaló folyamaton, tárgyási folyamaton ment keresztül ugye a nemzeti felügyelő hatóságokkal. Aztán a tőkepiaci unióval kapcsolatban utalnék arra a megjegyzésre, amit Drági úr mondott, az LKB elnöke. Hát igen, nagyon egészséges lenne, hogyha sikerülne diversifikálni a finanszírozási bázist a gazdaságunkban, és hogy nem lenne minden annyira bank uralta, banki dominanciájú, mint eddig. Hát ez, ehhez azt kell, hogy a bizonyos finanszírozási források ne, legyek annyira, ne legyenek annyira kockázatnak kitéve. Ugye a bankszektor az ö, ö, az adósságokkal küzd, a magánszférának rengeteg az adóssága a bankok felé, és hát ezen kellene változtatni a pénzpiacokon, rengeteg több szempont van, onnantól kezdve, hogy most akkor több legyen a standardizáció, kisebb teher legyen a tulajdonláson, kevesebb teher legyen a határon átnyúló tevékenységen, és hogy inkább rendeletek legyenek, és nem irányelvek, valamint, hogy a tőkepiacokon a sokszínűséget tartsuk meg, a a tőzsdék, a kockázati tőke, a tömegfinanszírozás, és így tovább. Tehát rengeteg olyan forrás van, ami még a bankszektoron kívüli a tőkepiac fejlesztésének az is része, hogy a befektetőket védjük. Az emberek csak akkor fektetnek be, hogyha biztonságban tudják a befektetésüket, van erre garancia. Hát itt rengeteg mindennek kell még történni. Itt a MIFID 2, a PRIPS de hát ettől függetlenül azért azt fel kell ismerni, hogy Európában még a betétek uralják a helyzetet, és ugye a garancia meg kell, hogy legyen. Hát megpróbálunk, ha megpróbálnánk elindulni a tőkepiacokon keresztüli megtakarítások irányába, befektetések irányába, akkor védeni kell a befektetőket. Köszönöm mindenkinek! Nagyon Érdekes volt ez a meghallgatás, nagyon hasznos volt ez a meghallgatás, mondja az elnök úr. A parlament szemében ez a három felügyeleti hatóság nagyon kiváló munkát végez, és számunkra nagyon fontosak. A kollégáink véleményéből is kiderült az, hogy a párbeszéd, az önökkel folytatott párbeszéd hasznos és fontos, nem csak a kormányzási témákban, költségvetési irányítás témákban, hanem azokról a kihívásokról is fontos beszélni, amelyekkel önök szembenéznek, fontos a jövőbeli eseményekről szót ejteni, a felügyeleti kihívásokról, és így tovább. Több témát érintettünk most, és a szakbizottság majd ezekre még vissza fog térni. Reméljük, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy nem sokára folytassuk önökkel ezt a párbeszédet. Köszönöm, hogy eljöttek. Hey colleagues, I think we can start our... Azt hiszem elkezdhetjük az ülésünket, és folytathatjuk az eszmecserét. Megkérdeztem, megkértem, hogy Olivia Géger Santos jöjjön, jöjjön ide, maradjon itt velünk, mert így egy kicsit jobb, így jobb az eszmecsere is, informálisak vagyunk, de hát azért mégiscsak egy formális ekonülésről van szó, jó, hogyha itt ül a panelban. Megkaptuk az új anyagokat, és én nekem csak annyi időm volt, hogy átfussam őket egy kicsit, de ha jól értem, akkor, akkor az előző változathoz képest itt um, vannak komolyabb változások. Ön persze erről majd részletesen beszámol, és aztán pedig a kollégák véleményt mondanak erről. Ha jól értem, akkor az IPS-ek bekerültek, és van még a derivatívákra vonatkozó mechanizmus is, és ha jól értettem, akkor módosult a negyedik pillér is. Itt potenciális növekedésre van kilátás, ezt lábjegyzetben láttam csak, de azért ezt érdemes tisztázni hogy ezt a tényezőt nem csak akkor alkalmazzák, ami az eddigi felvázolt esetek, nem csak az eddig felvázolt esetekben alkalmazzák. Ezeket a változtatásokat vettem én észre, de van még valami, ami nem volt annyira világos, a 19. oldalon kivett, kikerült az IPS-ek e közötti, illetve a csoporton belüli felelősségvállalás. És azt hiszem, hogy ez nem azt jelenti, hogy bizonyos bankok a küszöbön fölül kerülnek, de nem tudom, hogy talán jobban meg lehetne ezt fogalmazni a szövegben. Ez volt az én első benyomásom, miután átfutottam ezt a dokumentumot. Elnézést kérek, hogy én most itt ön helyett összefoglaltam. Talán ön jobban össze tudja foglalni azokat a változtatásokat, amelyeket javasolnak. És ezek után pedig majd az előadók is megkapják a szót, illetve a tovább többi szakbizottsági kolléga is. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon rövid az idő, mondja a bizottság képviselője, de ő nagyon jól összefoglalta ezeket a módosításokat. Tisztelt képviselők, talán érdemes a szenzitivitás elemzés eredményeiről is szólnom, mert ezeket az eredményeket aztán felhasználhatják a munkájukban. Tehát ennek az elemzésnek az eredményei, ugye önök, illetve az előadók kérték ezt már júliusban, hogy ezt önök kapják meg, és az eredményeket az önök rendelkezésére bocsájtottuk. Hogyha változik a javaslat, akkor mindig az elemzést is frissíteni fogjuk, és önök mindig megkapják a legfrissebb verziót. Azt hiszem, hogy ez az elemzés hasznos eszköz arra, hogy a szélesebb kereteket mindig tudatosítani tudjuk, vagy észben tudjuk tartani. A végleges adatbázis alapján, tehát amelyet augusztusban zártunk le, hajtottuk végre ezt a vizsgálatot, további mutatókat vezettünk be, amelyeket a szanálási hatóságok alkalmaznak, amit ez az ele- mit mutat ez az elemzés? A kockázati kiigazítás sávjának a szélesítéséről. Ez volt ugye az egyik kérés, amelyet önök megfogalmaztak a legutóbbi ülésünkön. A kompozit kockázatmutatók megváltoztatása nélkül, tehát mi, ez nem változtat semmit, és erre majd még visszatérek. Tehát az eredményeket a következőképpen tudom összefoglalni. A kockázati kiigazítás kiszélesítése az egyes bankok hozzájárulását erősíti, a kisbankok is benne vannak itt, önök emlékeznek arra, hogy amikor itt jártam korábban, akkor már ezt megerősítettem, és a végleges, a vizsgálat végleges eredménye is ezt megerősíti, tehát a középméretű bankokra van ez hatással. Itt van a legnagyobb sokféleség az üzleti modellek között. Tehát a középméretű bankoknál nagyon sok különböző modell van, sok derivatíva az egyik helyen, más bankoknál meg inkább a betétgyűjtés, a hagyományos tevékenységek. Ez a két dolog mondjuk létezhet együtt, miközben két bank ugyanolyan méretű, és mégis másféle tevékenységeket végez. Úgy gondoltuk, hogy a kockázatkigazítási tényezőket, hogyha kiterjesztjük, akkor itt a középméretű bankoknál lenne ez a leghasznosabb, nem pedig a nagy bankoknál az összes eszköz, vagy a csoportok alapján, hogyha vizsgálunk, akkor nézzük a vizsgálatot, akkor ez nem változtat. A, az első szinten a totális célt elérjük gyorsan, azért, mert a legnagyobb bankok ugye gyorsan ö, hozzájárulnak ehhez, hogy elérjük a célt. Ö, és ez befolyásolja a kockázat kiigazítást, amelyet az ő esetükben lehet alkalmazni. Az egyes pillérek súlya az egyes bankok hozzájárulásában ez változtat, de ha az a pillérek súlyát változtatjuk, akkor a bankokra nincs ilyen hatása. A legnagyobb bank a nő, akkor, hogyha a harmadik pillér súlyát növeljük, ez ugye logikus, mert az a, az összekapcsoltságról szól. A nagybankok esetében, hogyha csak ezt erősítjük, az nyilván azt jelenti, hogy a többi hármat csökkentjük, de ettől a nagyobb, legnagyobb bankok hozzájárulása, hozzájárulása a legnagy lesz. Hogyha az összeszközöket nézzük, akkor nem változik a helyzet. Végül pedig mi történik akkor, hogyha bizonyos mutatókat kihagyunk? A bankközi hitelek és betétek EU szinten, ez az egyetlen egy mutató, amelyet, hogyha kihagyunk, akkor komoly százalékos változásokat okoz a különböző méretű banki csoportok között. Tehát, hogyha kihagyjuk, akkor a nagybankok kihagy, hozzájárulása csökken, és a közép és kis bankok fedik le a hiányzó hozzájárulást. Persze nem ezt javasoljuk, ez csak a rendszer működése ilyen, tehát hogyha kivennénk ezt a, ezt a mutatót, akkor a legnagyobb bankok hozzájárulása csökkenne jelentősen. De nem ezt javasoljuk. És a második dolog, én most akkor az érzékenységi elemzést félretenném, tehát ezek voltak a, a legfontosabb eredmények, hogyha szükséges, akkor tudok magyarázatokat adni, további magyarázatokat adni, de Alessandro kollégám még a ennél is szakmai részletekről be tud számolni. Most pedig vissza a kockázati kiigazításhoz, és ahhoz az anyaghoz, amelyet, a, eh, amelyet az önök rendelkezésére bocsájtottunk. Nagyon helyesen mondták, hogy az első kérdés a csoporton belüli felelősség, és én is elmondtam már júliusban, illetve a hó elején, hogy a csoporton belüli felelősséget miért kell kizárni, hogyha a szóló megközelítést alkalmazzuk. A bizottság első javaslata, amit letett az asztalra, az a csoport megközelítés volt, hogyha átlépünk a szólóhoz, akkor nem vagyunk le a csoport forrásokat, akkor kétszer annyi díjat fizetnek ezek, tehát ez nem tisztességes, illetve nem jogos így eljárni. Persze mindez több feltételtől is függ. Tehát gondoskodni kell arról, hogy ö, valóban intragroup, tehát csoporton belüli ö, dologról van szó, vagy pedig IPS-en belüli, erre ön is helyesen felhívta a figyelmet. Azt javasoljuk, hogy legyen egy képlet, amelyben a források is szerepeljenek az IPS-eken belül, és ezt a képletet a, a leginkább érintett, legérdekeltebb tagállamokkal együtt dolgozzuk, dolgozzuk ki. Dolgoztuk ki, hát fogalmazzak így. Ugye ők lesznek a leginkább érintettek ebben, és a dokumentumban, amely önök előtt van, ez így is szerepel, az IPS-ek egyéni tagjait, illetve a csoportok egyes tagjait ugyanúgy kezeli. Ahogy erre helyesen felhívta a figyelmet elnök úr is, van itt egy csapda. Teljesen mindegy, hogy milyen bankról van szó, IPS-en belüli vagy csoporton belüli, nem lehet mesterségesen egy bank kicsi tehát mondjuk, hogy az egyösszegű járulékos rendszerbe kerüljön, csak azáltal, hogy a csoporton belüli forrásokat bevezetjük, források szempontját bevezetjük. Tehát a csoportokat és az IPS-eket, hogyha egyformán kezeljük, akkor e, ez még azt is jelenti, hogy egy nem kisméretű bank az nem kisméretű bank, tehát nem kerülhet be mesterségesen a kisméretű kategóriába, hogy aztán az egyösszegű kedvezőbb járulékot fizesse, vagy hozzájárulást fizesse. Ami a derivatívákat illeti, én már elmondtam legutóbb, hogy a számviteli elvek miért okoznak itt komoly fennakadást. Azért, mert potenciálisan ugyanazon a nap a bankok esetében, attól függően, hogy melyik tagállamban vannak, teljesen más helyzetet idéznek elő. Megint mondjuk nem feltétlenül csoportszinten, de hogyha csoportszinten nézzük, a legtöbb csoport az IFRS kategóriába tartozik, de szóló szinten a számviteli elvek akkor ugye különbözőek, és nagyon sok bank, amely hozzájárulást fizet, a helyi feltételek szerint kell, hogy eljárjon, a derivatívákat pedig helyi szinten rendkívül eltérő módokon kezelik. van, ahol a mérlegen kívül ö, teszik ezeket, és van, ahol pedig teljes mértékben a banki főkönyvben belül. Tehát a bizottság álláspontja az, hogy teljesen fölösleges az utolsó százalékpontig megbeszélni a kockázati tényezők súlyozását, miközben ennyire ö, nagy ö, diszparitások vannak, ennyire nagy eltérések vannak ezen a téren a tagállamok között, és a belső piac működése szempontjából is a számviteli elvek tehát komoly gondokat okoznak a számviteli elvek különbözőségei. A leverage ratio, ugye ez, ezt az önök parlamentje fogadta el még az előző ciklusban, Mit ér ez el a derivatívák esetében? A derivatívák úgynevezett nettingjét lehet elérni akkor, hogyha két derivatíva ellenkező irányba mutat. Ez azt jelenti, hogy ez az adott irányú derivatívákat meghagyja. És egy bank esetében látható az, hogy mondjuk, hogyha durván fogalmazok, akkor mekkora spekuláció. Azért, mert mondjuk azok a származékos értékpapírok, amelyek csak hedging célra felhasználtak, azok általában a nettingen már átestek. persze senki nem akarja arra ösztönözni a bankokat, hogy származékos értékpapírokat használjanak, de arra sem akarjuk ösztönözni őket, hogy különböző irányú derivatív pozícióik legyenek, és ez a leverage ratio, ez pont ezt éri el. Ez a fajta kitettség, ez nem jó, hogy a két irányúak a derivatívák, akkor az IFRS alaptól ez elmozdul. Következetesebb, prudenciális szempontból robusztusabb ez, ezért vettük be a CRR-be. A első szintű döntésekkel ez összhangban van, Elnézést, elnök úr, én még mindig a magyarázat közepén tartottam, nem tudtam, hogy be kell fejeznem. De a lényeg az az, hogy a mérésnek ez a helyes módszere. Azonban Bárnyi biztos úr tegnap szerintem nagyon világosan fogalmazott, az én utasításaim is világosak. Ő neki az a véleménye, hogy a nagybankok a súlyukhoz képest arányosan többet kell, hogy fizessenek, és a kisbankok pedig arányosan kevesebbet ez, ezt érje el egy, egyébként a jelenlegi javaslat, hogyha jelentősen fölé mennénk annak a szintnek, amely most a nagybankokra érvényes, akkor a, ezt a, ez az extra hatás mondjuk a közép méretű bankokra esne, vagy jutna, és pedig a középméretű bankoknak a sokszínűségét szeretnénk megőrizni, tehát azért van a mozgásterünknek határa, hogy mennyit emelhetünk a nagybankok hozzájárulásán, mert aztán ez kihat a középméretű bankokra, amelyeknek történelmileg a legnagyobb esélye van arra, hogy az alaphoz forduljanak. A nagybankok esetében ez az alap kicsi. Ha megnézzük, hogy az elmúlt 7 évben mely bankok voltak azok, amelyek segítségét fordultak, általában középméretű bankok voltak ezek. Tehát őket azért ne szorongassuk meg a nagyon. Ezért javasoltuk átmenetileg azt, hogy bármilyen fajta kitettséget, kitettségnek szabjunk felső határt, 75 százaléka legyen ez az IFRS-nek, vagy a helyi mérésnek. Ez tehát lehetővé teszi azt, hogy nem mozdulunk el nagyon nagy mértékben a végösszegtől, és hogy a nagybankok nem fizetnek kevesebbet, mert ugye azt majd a többieknek kell pótolni. Végül pedig a kockázati tényezők. Nagyon helyesen mondta elnök úr, hogy a negyedik kockázati tényező kapcsán mi most azt javasoljuk, hogy három van igaziból, de mindegy, tehát van egy kétszázalékos, de mi azt, azt most kihagyom. Tehát azt javasoljuk, hogy legyen nullától x-ig, ezt a vitában azzal egészíteném ki, hogy mondjuk az x az 9 lehetne. Tehát a derivatívák az egyik oldalon, az ip a másik oldalon. Itt van még egy fontos csapda, hogyha egy bank a derivatív oldalon, kitettségi oldalon pozitív értéket kap, tehát az azt jelenti, hogy relatíve kockázatosnak számít, mert kitettsége van a derivatív oldalon, akkor nem élvezheti az IPS előnyeit, hogy csökkenthesse a kockázati súlyát. Ezt azért mondom, mert ugye ne feledjük el, hogy ez nem fog vonatkozni a kisbankokra, akik IPS tagok mert ugye a kis bankok azok a másik oldalon vannak. Most itt miről van szó? Egy olyan nagy bankról mondjuk, amely egy IPS tag, amelyet nyilván a kisebb bankok is garantálnak, és ebben az esetben a nagy bankot valószínűleg majd úgy minősítik, hogy a derivatívákkal kockázatokat vállal magára, ebben az esetben pedig komoly kétségeink vannak a tekintetben, hogy a kisbankok garanciákat tudnának nyújtani, de nem is akarjuk ezt a fajta viselkedést ösztönözni, és ezért javasoltuk ezt az eljárási módot. Köszönöm, elnök úr! Szám. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, Gunnar Hökmár. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes eh, volt ez a prezentáció a kockázat kérdéséről és természetesen erre még oda kell figyelnünk a jövőben is. Ami az arányosság elvét illeti, itt arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez egy fontos kérdés, ennek nagyon világosnak kell lennie. Akár tetszik, akár nem. Van, akinek ez tetszik, van, akinek kevésbé. Tehát vannak ugye KKV-k is, a KKV-k is hitelt szeretnének, hitelt szeretnének jutni, tehát ilyen szempontból fontos az arányosság elve. Ami a derivatívákat illeti, ez egy nagyon komplex, nagyon nehéz kérdés. Erről még döntenünk kell. és szerintem jó gondolat az, hogy a derivatívák rámutatnak arra, hogy mennyire komplex is ez a kérdés, és még ezen felül fontos az, hogy itt a bizottság egy javaslatot tett, ennek a javaslatnak segítenie kell, kicsit kritikusabb módon, kritikusabb értékelést kell végeznünk, közös értelmezést kell adnunk, hiszen döntést kell hozzunk ebben a témában. Nem tudom, hogy erről mit gondolnak. Most akár tetszik nekünk a derivatívák piaca léte, akár nem szeretjük őket, akár szeretjük őket. Ami pedig a kockázat kiigazításokat illeti, itt egy korábbi gondolatmenetemhez térnék vissza. Sokszor azt hallhatjuk, hogy a kicsik a kockázatosabbak, néha pedig ennek pont az ellenkezőjét. Hogyha valami történik a nagy bankokkal, akkor az bizony a kicsikre is ki átgyűrűzik. Viszont azt is láthattuk, hogy a pénzügyi piacokon a kis ö, szereplőknek fontos, hogy legyen egy biztonsági hálója, és ezt szerintem nagyon világosan el is mondtuk, mert szerettük volna, hogyha a biztonsági rendszer fennmarad. De ugyanakkor kötődnünk kell a korábban eldöntött vagy szövegekhez is, és amikor egyszer döntést hoztunk és egy jogszabályt megalkottunk, akkor azt utána be is kell tartatnunk, és magunknak is ezt referenciaként kell, hogy szolgáljon. Nem tudom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban tud-e bennünket segíteni abban, hogy egy nyíltabb, világosabb analízist bocsát a rendelkezésünkre. Köszönöm szépen. Ferreira. Eliza Ferreira. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt van ez a lehetőség, hogy kérdéseket lehet feltenni. Minden esetre annak örülök, hogy lehetőség nyílik arra, hogy jobban megértsük a helyzetet. A Tiszen csoporttal kapcsolatban ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmazni, mint az IPS-eken belül. Vannak bennem kétségek, mert nem igazán értem azt, hogy a csoporton belül hogy akarják a kihelyezett, tehát a kintlévőségeket intézni. Tehát mi az, amit itt ebbe beleszámolunk, és mi az, amit nem. Ez egy kontingensként kezelendő, vagy sem. Hogyan számoljuk el? Mert itt egy kontingensről van szó, Mert hogyha tudjuk, hogy mi van A csoportban, B csoportban és C csoportban, akkor onnantól kezdve EU szerte ez megvalósítható és ekvivalens, de ugyanakkor nem igazán értem, hogy hogyan lehet ezeket értékelni, és vannak-e más követelmények. Ez lenne tehát a kérdésem. Ezen az első kérdésem. Ezen kívül az IPS-eken belül a 4%-ról egészen 9%-ig terjed ennek az aránya most, van-e itt emiatt, tehát ennek van, emögött van-e egy mögöttes ok, vagy sem, hogy elmozdult a korábbi értékhez képest. Ami a derivatívákat illeti, illetve azoknak a kezelésével kapcsolatban nem pontosan értem, hogy miről is beszélünk, hiszen mert ugye itt arról van szó, hogy a nagy bankok nem lehetnek kicsik a derivatívák miatt. Az intragrupon belül, a grupon belül a nagy bankok kiegyensúlyozzák a derivatívákat, és amikor ezeket a kalkulációkat elvégzi egy nagy bank, amelynek nagy derivatíva piaca is van. Passzíváit és aktíváit a derivatívákon belül összeadja, tehát ezek összeadódnak. Nem tudom, hogy ez így történik-e, de én azt hiszem, hogy itt ezt a kettőt egységesen kell kezelni, vagy mégsem. Ez megint egy kérdés bennem, hogy vajon a kalkulációk során hogyan lehet kiegyensúlyozottan megközelíteni ezt a kérdést a derivatívák szempontjából. És aztán fontos azt is látni, hogy a bizottsági kalkulációk hogyan néznek ki. Ha jól emlékszem, itt 90%-ban kisbankokról lenne szó. Tehát emiatt nem is igazán értem, hogy miért akarják elszigetelni őket, ez miért problémás az IPS-ek szempontjából. hiszen itt a bankok többsége szempontja. Ezek mind kérdések. Markus Ferder. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Már csak azért is, mert Gunnar Hökmárk már rámutatott a legfontosabb kérdésekre. Az EPP-k esetében szeretném megköszönni azt, hogy a bizottság is a mi javaslatunkhoz közelítő álláspontot képvisel. És ahogyan elmondtam már ezt korábban is, itt igazából a derivatívákra vonatkozólag merül fel sok kérdés. Nem történik semmiféle utalás a nemzeti rendszerekre, pedig fontosan ezt átlátható módon kezelni, a kockázatokat annak látni, amik, ugyanis elképzelhető, hogy intervenciós mechanizmusok alakulnak ki, persze az is elképzelhető, hogy egyes vagy más bankok úgy döntenek, hogy ha elérik azt a küszöbb összeget, akkor egész egyszerűen a kockázatokat áthárítják. És ettől nem lesz biztonságosabb az egész rendszer, sőt, éppen ezért felmerül bennem a kérdés, hogy vajon ezt a mechanizmust lehetne máshogyan megvalósítani. Igazából tegnap Bárni biztos is elmondta ezt. Tehát a célok tekintetében a jó úton haladunk. Nagyon örülök annak is, hogy végül is az úgynevezett promotional banks nincsenek benne ebben a folyamatban, tehát ebből a szempontból csak egyszer kalkulálják be a kockázatokat. Szerintem jó úton haladunk, és nagyon örülnék annak is, hogyha ez hasonlóképpen alakulna a következő évek során is. Köszönöm szépen. Péter Simon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokat foglalkozunk ezzel a témával, és a különböző rendszerekkel, amelyek nem csak a kis ö, intézetekre vonatkoznak. 480 német pénzintézet, főként takarékszövetkezetek közül csak 70 tartozik a kis intézmények kategóriába, a többi az nem tehát a forfé rendszert ezekre nem lehet alkalmazni, mert pedig nagyon sok olyan partner van, akiket rosszul érint az, hogy nem kaphattak helyet a kis intézményekre járó kedvezményezett intézetek között. Sok kérdés merül fel bennem, az ötös oldalon, a B pontban azt olvashatjuk, hogy különböző feltételeknek kell megfelelni. Az a kérdés merül fel bennem, hogyha egy intézményt a 113.7-es alapján ö, ítélnek be, meg, vagy sorolnak be, hát akkor kettős rendszert alakítunk ki a belépés előtt, már pedig ugyanazok a feltételek valósulnak meg, mint a kis intézmények esetében. Tehát egész egyszerűen nem értem ezt a logikát. És aztán itt van egy másik dolog is, amit nem is igazán értek. Aztán van itt egy másik probléma is. Persze senki sem gondolhatja magáról azt, hogy túl kicsi. A liabilities a küszöbök, érte, tehát a küszöbökön keresztül kap értelmet, de van itt valami, amit mégsem értek. A 14-es oldalon ön egy olyan kalkulációt mutat be, amelynek az alapján nem teszi lehetővé a liabilities beszámítását, már pedig itt fontos lenne pontosan meghatározni a küszöbértékeket és a feltételeket. Egész egyszerűen nem értem, nem értem, hogy mi történik. Azok, akik 15 ezer eurót fizetnek, ebben az esetben is a liabilities nem ö, tartozik a kalkulációs kritériumok közé. Ön azt is elmondta, hogy level playing fieldre, tehát egyfajta azonos elbírálási rendszerre van szükség, márpedig annak az alapján, amit én tudok, a nagybankok a derivatívákat is elszámolják, és mindent a költségvetésükben, a mérleg könyveikben megtalálunk. Ugyanakkor, hogyha egy másik rendszerbe lépünk át, akkor az kiszámítási alap a nagy cégek számára, vagy nagy hitelintézetek számára, mint hogyha sokkal kedvezőbb lenne. Az önjavaslatán keresztül szerintem még sokkal nagyobb lesz a, az egyenlőtlenség, pedig pont ezt akarnák orvosolni. Azután jó lenne az is, hogyha közepes intézetek irányába tennénk egy lépést, mert ez egy fontos és érdekes ö, kör, hogyha a nagyok és a kicsik összehangoltan működnek, akkor az sokkal hatékonyabb mindenki számára. Köszönöm. Ez az a konzekvencia, amelyet el akarunk érni? Ezek azok a következmények? Thank you. Alain Lamassur, and Pervans Beres. Alain Lamassur, és aztán Pervans Beres. Köszönöm szépen. Sajnos nem volt időm arra, hogy elolvassam ezeket a szövegeket, de azért egy kérdést mégis feltennék. Szeretnék arra utalni, hogy az arányosság mennyire fontos. Az, hogy progresszív küszöbértékeket alkalmazzunk általános értelemben a 66-os cikk kimondja, hogy nem szabad versenytorzítást alkalmazni a bankszektor különböző struktúrái között. Tehát egyfajta semleges rendszerre van szükség, és nem arról van szó, hogy a parlamentnek kell megvédeni az egyik országot a másikkal szemben, ez a tanács szerepe, de hogyha megnézzük ezeket az itt szereplő adatokat, akkor Franciaország, amely mondjuk 20%-ot jelent súlyban, bankszektorát tekintve, 30%-ot fizetne. És mondjuk Németország, amely még sokkal nagyobb szeretet hasít ki magának a bankszektorból, kevesebbet fizetne. Azért ez elég meglepő, nem gondolja? Aztán Vagy megőrizzük ezt a rendszert, és akkor a francia rendszert átalakítjuk a, ban- a német bankrendszer hmm, példájára, akkor a finanszírozási modell egyáltalán nem lesz semleges, vagy pedig figyelembe vesszük azt, hogy ezek a küszöbértékek, ezek igazságtalanok és kész. Mondjuk egy kötelező befizetés esetében, hát az olyan mint, majdnem, mint egy adó. Az ICT esetében ezt láthattuk, amikor a szénadóról beszéltünk, ugye Németország ebben, mondjuk Lengyelország ebben nincs, nincs benne. Nos, hát akkor egy olyan rendszert kell kialakítani, amelyik nem ö, engedi meg, hogy favorizáljuk egyik vagy másik országot. Tehát elképzelhető az is, hogy ezt a problémát valahogy majd orvosolni kell. Köszönöm, Pervans Beres. Köszönöm. Először önhöz szólnék, elnök úr, ugyanis ez egy olyan ügy, amely nagyon fontos, egyfajta nyomonkövetés a bankunió felé vezető úton. Az Európai Parlament itt igen fontos szerepet játszik. És láthattuk azt is, hogy azért itt voltak különböző ö, levelek is ezzel kapcsolatban, és a bizottság mandátumot kapott erre, de mégsem végezte el munkáját, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a levél, amiről beszéltem, ez akkor olyanoknak a leveleként értelmezendő, akik egy bizonyos fajta álláspontot képviselnek ebben az ügyben. Másodszorban, hogy az Európai Unió kérdésére térjünk vissza, Nos hát, én úgy gondolom, hogy a bankunió nem lesz működésképes, amennyiben nem vagyunk képesek különbséget tenni a kockázatos vagy a kevésbé kockázatos bankok között. Tehát alapvetően a nagy bankoknak kellene többet fizetni, és ugyanakkor jó lenne, hogyha megfelelő rálátást tudnánk biztosítani a közepes méretű bankokra is. De ugyanakkor szerintem mindez nem felel meg a kockázatok valóságának, ugyanis nagyon sok közepes bankkal voltak problémák, és láthattuk azt is, hogy a G20-ak kontextusában egyfajta szisztemikus bank, ról beszéltünk, és ezért fontos lenne számomra az arányosság, amire a jelentéstevő is rámutatott, és ez egy fontos faktor lenne az én meglátásom szerint. Azután az IPS-ek kérdésére térnék ki. Én nem láttam az egyes szintű jogalkotásban, hogy bárkit kizárnánk a hatály alól, és fontos, hogy utolsó elemként figyelembe vegyük ebben az ügyben azt is, ahogyan ön is elmondta, hogy azért itt nagy kérdések is felmerülnek. Én szerintem nagyon fontos az, hogy itt mindig elvégezzük a kísérleti terveket, már pedig erre nincsen egész egyszerűen idő, hogyha ezt megtették volna, akkor jobban látnák a helyzetet, ugyanis az első szinten már megállapítottuk azt, hogy ennek az egész rendszernek nem lehet igazi rálátása az unió bankrendszerébe, amely igen sokszínű, ezért lenne fontos egy méreható analízist végezni, mert akkor látnánk azt, hogy ki is fizet és mit. Ezen felül pedig fontos még az, hogy objektív kritériumokat alkalmazzunk. Thank you. Before giving the floor to the last speaker, let me... Köszönöm, mielőtt az utolsó hozzászólónak megadom a szót. Hadd mondjak el valamit. Született egy levél, ezt egyes képviselők aláírták, elküldték, de ennek a levélne, levélhez a bizottságnak semmi köze. Én elolvastam a levelet, mikrofonon kívüli hozzászólás Pervans Bereztől. Nem tudom, hogy kimutatta be ezt a levelet, kérdezi az elnök úr. Pervans Berez válaszol. A levél írója azt mondja, hogy ha a bizottság nem teszi meg ezt és ezt, akkor ez nem tükrözi a tárgyaló tím véleményét. Ezt a nyelvezetet használták a levélben. Elnök úr, hát minden képviselőnek a szíve joga, hogy leveleket írjon. Azt írnak a levelekben, amit akarnak, az elnök azért felelős, a szakbizottság elnöke, amit a szakbizottság nevében megfogalmazunk. Hát ez a levél, ez csak egy levél, a felelősség a levél szerzőjé. ez nem tükrözi a szakbizottság álláspontját a szakbizottság álláspontját a frakciók együttműködésével, előadókkal, árnyék előadókkal alakítjuk ki. Nem, technikai értelemben nem jelentésről van szó, de hát mondom még egyszer. Az egyik dolog a szakbizottság álláspontja, és egy teljesen más dolog a levél. Az elnök soha nem tekintette ezt a levelet a szakbizottság álláspontja alapjának. Voltak persze olyan elemei ennek a levélnek, amelyekről mi is szóltunk, amelyek több eh, képviselőt érintenek ebben a szakbizottságban. De attól függetlenül, hogy ezt elmondtam, ugye nyilván a levélben volt két dolog, mindannyian tudjuk, amelyek az eszmecsere tárgyát képezték. De hát ez két különböző dolog, mondom még egyszer. Demázi úr. a logikai vitát a levéről zárjuk le. Én nem akarok a levéről szólni, mondja Eliza Fejreira. A koordinátorok között nincsen kompromisszum ebben a témában, talán később ezt is meg kellene beszélni a parlamenten belül, a koordinátorok között, tehát hogy most ezzel mit csinálunk, hogyan kezeljük. Nyilván a bizottság a mi partnerünk ebben a témában. Egyelőre ez csak egy levél, amelyet képviselők aláírtak, de nem képvisel semmilyen szerv álláspontját nem képviseli, tehát a tárgyalásokon nem képezheti, nem befolyásolhatja a tárgyalási mandátumot. Én ugyanezt mondtam, mondja az elnök úr, ez csak egy levél. Azok, akik aláírták, aláírták, a normál eljárás szerint figyelembe vettük az ő véleményüket, de a szakbizottság véleménye az a frakciók és előadók véleményén alapszik. Demázi úr. Köszönöm, elnök úr. Németül fogok beszélni, mert ez a téma annyira összetett, és annyira nehéz, hogy németül könnyebb lesz beszélnem. A bizottság még mindig azt mondja, hogy a legnagyobb bankok fizessék a hozzájárulások 90%-át, és a többiek pedig az 5%-át. Állandóan felmerül ez a téma, de a jelenlegi számítási módszerek esetében nem valósul meg. Két konkrét kérdésem van. A legutóbbi tervezetben, amennyire én tudom, a delegált aktusokra volt egy átételi rát arány, és itt az csoporton belüli kötelezettségekről volt szó, tehát hogy ezeket ki lehetne venni az átételi rációból, átételi arányból, de végül ezt azért vették ki, mert vannak olyan bankok, amelyek az intézményvédelmi rendszerbe tartoznak. Nem tudom, hogy ez tehát akkor erre a leverage arányra is vonatkozik-e, vagy sem. Tehát ezek a bankok, ezekre a bankokra akkor nem vonatkozik a leverage ratio, vagy pedig igen. Nem tudom, hogy világosan fogalmaztam el a kérdésemet, vagy ismételjem meg. Elnök úr nem értettük pontosan. Úgyhogy, ha meg tudná ismételni még egyszer. Mm, megpróbálom angolul. Hát, ha így működik. Tehát amennyire én tájékozottam a leverage ratio-ról, van olyan lehetőség, hogy a csoporton belüli forrásokat ki lehet venni a számításból, amely aztán ugye a benchmarkokat illeti. Ugyanez igaz-e az IPS-ekre is, a leverage jó esetében? Jó, elnök úr, akkor a kérdés világos. A válasz szerintem nem, de majd a szakértőnk elmondja, vagy a bizottság képviselője elmondja. Ezzel akkor kész? Kérdezi az elnök úr. Rendben, a levélről nem szólok, mondja a képviselő úr. Nem. Akkor jöhetnek a válaszok. Egy valamit szeretnék még fölvetni, mondja az elnök úr, hogy jól értsem, ha jól értettem, mert utalt valamire a harmadik oldalon arra, hogy a derivatíváknál milyen számítási módszert alkalmaznak. Az utolsó mondatban az szerepel, hogy ez egyfajta negatív határ, tehát nem lehet 25%-nál jobban csökkenteni, ez így van? Igen, jó, köszönöm szépen. Gyorsan a válaszok, mondja a bizottság képviselője, ezt két véleképpen lehet mondani ugyanazt. Tehát a bázist nem lehet csökkenteni 75%-nál, 70% alá, vagy pedig 25-nél nagyobb nem lehet a csökkentés. Tehát ez ugyanaz, csak két oldalról nézve. Először is, de talán az IPS felvetésről szólnénk először, tehát az intézményvédelmi rendszerről. Megpróbálunk elfogadható megoldást találni mindenki számára. A tagállamokban is ugyanennyi a kérdés az IPS-sel kapcsolatban, mint itt. Nagyon nagy a sokszínűség a tagállami rendszerek között. Hökmárk úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy egy IPS bizonyos feltételek mellett, mondjuk rendszer szintű válság esetén, ezt egyébként nagyon jól elmagyarázták a a belső piaci főigazgatóság tagja is, Nébel asszony, talán nem tudom, aki itt járt. Ő egyébként a Merkel asszony tanácsadói csoportjának is a tagja, de visszatérve, tehát a rendszer szintű válság esetén az IPS e egy fertőző tényező, szereplő, hiszen ugye garantálja a többi bankokat, mindenki, többi bankot mindenki bajban van. Tehát persze a rendszer szintű válságban mindannyian bajban vagyunk amúgy is, de amennyire tudjuk, ugye az alap, tehát a rendszer úgy, úgy van felépítve, hogy a rendszer a szisztemikus rendszer szintű váltságban is működjön, ezért vannak emerelek akár teszik, akár nem, az, ezt az alapot nem úgy méretezték, hogy rendszer szintű válságot tudjon kezelni. Nem tudom egyébként, hogy ez megoldható-e egyáltalán, mert akkor hatalmas pénzösszegről van szó, amelyet ugye soha nem használnánk fel, és ez nem produktív, mert ez csak ott áldigálna ebben az alapban, nagyon biztonságos, nagyon likvid formában kellene, hogy áldogáljon, hiszen, hogyha szükség van rá, akkor bármikor elő kell, hogy tudjuk rántani az ingójunkból. Tehát mondjuk beszéltünk arról, hogy egy olyan alap, ami a normál problémákat kezeli, tehát amikor nincs válság, csak kisebb gondok vannak. Tehát a CRR a bankok ellenálló képességét javítja, az MRL és a BRD is még egy-egy pillér, mert puffereket biztosít, és akkor a legnagyobb intézmények esetében a GILEK lenne, amelyet most most vitatunk meg a G20-ak keretében, és még a legnagyobb bankokra vonatkozó követelményeket szigorítanánk is továbbra. Tehát ez egyébként nem idegen ettől az eszmecserétől, amit itt ma folytatunk. Högmárk úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy egy IPS mehet ilyen irányba is, meg olyan irányba is, de hogyha a rendszer szintű feltételek olyanok, hogy egy IPS az inkább fertőzőnek bizonyul, akkor az azt jelenti, hogy a teljes bankrendszer érintett lesz, és nagy problém, nagy gondba kerül, nagy bajba kerül. Az IPS-eket miért is értékeljük? Én szeretnék mindenkit emlékeztetni erre, nem, nem találtuk fel a spanyol viaszt, a CRR definíciót alkalmaztuk. Mindjárt Péter Simon kérdésére fogok válaszolni ezzel kapcsolatban. Tehát nem csak arról van szó, hogy van egy ex post mechanizmus, garancia mechanizmus, hanem mivel az IPS tagjai tudják, hogy ha az egyik tag bajba kerül, akkor cselekedniük kell, ez úgy is működik, mint egyfajta ex ante kockázatmediáció rendszer, hiszen a többiek nyilván oda mennek az érintethez, és azt mondják, hogy várjál, enye, enye, javítsd, javítsd ezt ki, mert különben kikerülsz az IPS-ből, ugyanis ezt már nem akarjuk garantálni. Tehát egyfajta önfegyelmezés is beindul ebben a rendszerben. És a parlament és a tanács ezt fontosnak tartotta a CRR-ben. Ezért vettük figyelembe a mostani javaslatunkban. Nem kell sem túlértékelni, sem alulértékelni nyilván, de azt hiszem tisztességes, fair módon leírtam, vagy elmondtam most a lényegét. Ahogy Péter Simon mondta, az IPS-ek rendkívül sokszínűek. Vannak kicsi bankok, egyetétek Federa asszony, nyilván nem ezekről a bankokról van szó most, mert a mert rájuk nem vonatkozik ez a kérdés, amiről most beszélünk. És akkor megvannak a legnagyobb bankok ebben a kategóriában, ahol vannak olyan állatfajták, amelyeknek van derivatív kitettsége, és amelyek nek a kitettsége mondjuk elég nagy lehet ahhoz, hogy ez már kockázati tényező is legyen. Ha így van, akkor ezt a fajta magatartást nem akarjuk ösztönözni, és ezért világos üzenetet küldünk, hogy ebben az esetben akkor ezek a tagok nem élvezhetnek csak azért kedvezményeket, mert IPS tagok. Mi van, hogyha valaki nagyobb, mint a többi kis bank egy adott csomagban, és a többiek kint kívül vannak? Hát itt azt mondjuk, hogy Ezekkel a bankokkal a szokásos módszerben kell foglalkozni, ezért van a 0-tól 9-ig fokozatosság, hogy az egyes konkrét esetekre lehessen alkalmazni. Ezt tehát meg lehet sem vizsgálni, hogy mennyire hatékony az a garancia, amit nyújtanak. Tehát szerintünk ez a javaslat fokozatos, de mégis az eszmecserének keretet ad, és így az SRB tudja jutalmazni az IPS-eket, ha jól működnek, és ha nem működnek jól, akkor nyilván nem jutalmazza őket az általam említett szempontok szerint. Persze nyilván végtelen sok vélemény van arról, hogy hogyan lehet jutalmazni az ilyen IPS-eket, tehát ez egy szubjektív kérdés. Én a mostani eszmecserébe ugye 0-tól 9-ig tartó sávot javasoltam, de hát ennyit lehet most elmondani horizontális szempontból az IPS-ekről. Aztán az arányosság elve, egyetértek Hökmárúrral, egyetértünk Hökmárúrral, tehát biztosítási rendszer azt jelenti, hogy mindenki, aki a rendszer előnyeit élvezi, díjat fizet abban is egyetértünk, hogy a nagyon kicsik, akik nem annyira szofisztikáltak, és így tovább, de egyébként valószínűleg nem is kockázatosak annyira, élvezhessék az egyösszegű hozzájárulás előnyét. Tehát ne terheljük őket túl administratív költségekkel. Azonban az is világos, hogyha mondjuk a Nemzeti Szanálási Hatóság azon a véleményen van, hogy ezek kockázatosak, akkor kiemelik őket ebből a csoportból, mert nem úgy viselkednek, mint amit mi egy kis banktól elvárunk. Harmadsorban a derivatívákról. Már elmagyaráztam ezt a kérdést többször, és azt is elmagyaráztam, hogy Barnier úr miért küldött engem ide, ma önökhöz, hogy vitassuk meg ezt a javaslatot önökkel. Tehát Keping 75%-on, és a többi, azt is elmagyaráztam, hogy ennek miért van értelme. Marad az, hogy különösképpen a bizonyos ilyen-olyan irányú derivatívák kockázattal járnak, és ezért a negyedik pillérben szankcionálandók, ez normális az összekapcsoltságban is szerepet játszanak. Hát, ha így mondhatjuk, akkor duplán szankcionáltak, de emiatt nem aggódunk, szerintünk ez is helyén való. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a CRR-ben a leverage ratio az csak, nem csak a derivatívákra vonatkozik. A személyes véleményem az, enyhén fogalmazva, hogy a derivatívákon kívül egy sokkal kevésbé kockázatos területre is alkalmazhatnánk ezt, és így az LKB tevékenységeit kiegészítenénk egyébként, tehát ennek az az előnye is meg lenne. Most végezzük a szimulációkat ebben a tekintetben, hogy ebből származik-e jövedelem, és hogyha igen, akkor visz mindenképpen elmondom, újra visszajövök önökhöz, és elmondom, hogy miről is van szó jelenleg. Ez a 25%-os netting van az asztalon, tehát ez a javaslat. Az elemzések ből, hogy milyen adatok jönnek ki, az attól függ, hogy az egyes bankok hogyan használják a derivatívákat. Az adataink, amelyek a legnagyobb öt bankról megvannak, a legnagyobb, négy legnagyobb tagállam ból az eurozónán belül azt mutatják, hogy nagyon változik a helyzet. Vannak olyan bankok, ahol az IFRS és a leverage ratio közötti, küzdelem, közötti különbség csak egy százalék. Mit jelent ez? Ezeknek a bankoknak komoly kitettsége van, derivatív kitettsége van, és emiatt nem kaphatnak semmilyen kedvezményt. És ez be is van építve a leverage ratio a módszertanába, ahogy mondtam, nem akarjuk ösztönözni a derivatívák ilyen-olyan irányokban való felhasználását. Aztán a spektrum másik vége az akár 50% is lehet, ilyen alacsony. Ez azt jelenti, hogy ezek a bankok elsősorban a derivatívákat, a tőke kockázatfedezeti célokra használják, tehát ez nem jelent akkor a kockázatot, és itt jön be a plafonérték. A 99% esetében mondjuk ez a plafonérték nem jön be, de ilyen esetekben, amit említettem, Bárnyi úr politikai véleménye jön ide be, tehát teljesen mindegy, hogy mennyire stabilnak néz ki egy bank, ő nem akarja, hogy nagy eltérés legyen a között, amit a legnagyobb bankok fizetnek, és a középméretű bankok fizetnek. Ugye ez volt az ön felvetése. Tehát mondjuk 25%-os plafonnal, ha átlagos adatokat veszünk, mondjuk a banki strukturális reformokból, a 13 legnagyobb bankról vannak adataink, tehát a teljes kitettség egyharmada mondjuk 33 százalék. Hogyha ezt összehasonlítjuk a hozzájárulás 1 százalékos alapjával, akkor ez 0,075 ezrelékes eltérést jelent, ami kezelhető. És azt is figyelembe kell venni, hogy jelenleg a számításokba nem vontuk be a negyedik pillért. És ezek a bankok valószínűleg a derivatívák miatti kitettségük összetettségét is beleveszik a számításokba. Az IPS-ek esetében nincsen tökéletes rendszer, a sokszínűséget egész egyszerűen a bankrendszerben tolerálni kell, ehhez alkalmazkodni kell, a számviteli módszerek sokszínűségét is el kell fogadni, és nyilván nem gondoljuk, hogy amit javaslunk, az tökéletes, de legalább következetes, és szerintünk észszerű. És aztán pedig nagyon gyorsan, konkrétabb kérdésekről. Ferreira asszony, az a kérdés, hogy miért 9% az IPS-ek esetében? Hát ez a kompromisszumos szellemben született meg, vannak, akik azt gondolják, hogy 4% túl alacsony, ez túl sok, ez és így tovább. Én el, elmagyaráztam, hogy az IPS-ekről mi hogyan gondolkodtunk, és a 9% az egy maximális érték. Nulla, hogyha valaki a derivatív kitettség miatt veszélyes, és 0-tól 9-ig az IPS szerkezetétől függően lehet változó az érintett intézmény méretétől függően a többihez képest. Az nem merül fel, hogy az IPS támogatói megkapnak mindent, a derivatívák pedig semmit. Megpróbálunk kompromisszumot találni, ami mindenkinek megfelelő. És azt hiszem nagyon találó volt a második megjegyzése. Össze szeretném foglalni, hogy biztos legyek benne, hogy jól értettem. Tehát ön ugye azt mondja, hogy a legfontosabb az az időszak, amikor a mérleget lezárja egy bank, akkor igyekszik mindent rendbe tenni, és aztán utána pedig már elszaladhatnak a dolgok. Igaza van, éves átlagot kellene számítani, és azt ugyanolyan könnyen meg lehet tenni, és akkor nincs ilyen lehetősége a bankoknak, és kollégám elmondja, hogy a leverage jót egyébként is így számítják, most mondta itt nekem, tehát ez, ez nem okoz problémát akkor. Azt hiszem az összes kérdésre válaszoltam, Ferber, Ferber úr kérdéseire is. A javaslatunk itt van. És Simon úr a kettő 249-es cikk C bekezdése a CRR rendeletben. Mindenkire vonatkozik, csoportokra és IPS-ekre is. Második dolog, ez egy további feltétel, ami az adalási hatóság diszkrécióját biztosítja, tehát hogy nullától kilencig ők döntsék el, hogy e, mi lesz az érték. De én nagyon szívesen beszélek még önnel erről, akár négy szem közt is, hogyha gondolja ez persze nem vonatkozik a csoporton belüli kitettség forrásokra, és ebben az esetben elkülönül a két csoport. Azt hiszem, hogy egy kicsit összevette a kettőt. Tehát a leverage ratio az a derivatív kitettség számításához szükséges, a csoporton belüli forrása az egy teljesen más kérdés és Ferreira asszonyhoz szólok, a csoporton belüli források egy IPS-en belül ugyanúgy kezelendők, tehát nem változik semmi, tehát amit elismernek egy csoporton belül, csoporton belüli forrásnak, az IPS-en belül is ugyanígy történik. Én nyilván nem ismerem annyira alaposan az IPS-ek működését, de a kollégáim azt mondják nekem, és ezért volt az ennyire komoly kérdés, hogy az IPS-en belül vannak még belső források, amelyeket az IPS tagjai rendszeresen kicserélnek egymás között. Tehát itt csak az merül fel, hogy megnézzük, hogy ez milyen mértékben zajlik, és ugyanúgy el kell őket ismerni egy IPS-en belül, mint egy csoporton belül. Se nem kevésbé, se nem jobban. Nos, Péter Simon kérdéseit megválaszoltam, a 30%-ról már beszéltem, Ja, és persze a, a csomag kérdése ugyanabban a szellemben, mint ahogy az elején mondtam a rendszerben valakinek a pozíciója, hogy kint van a csomagokon, vagy pedig az 1-től 6-ig valahol rögzül, mielőtt a csoporton belüli forrásokat levonnánk. Tehát valaki a hatosban van, akkor a levonás után nem kerülhet át az ötösbe. És hogyha valaki nem az egyösszegű rendszerbe van, akkor nem kerülhet be oda ezután sem. Miért számítjuk ezt a csoporton belüli források levonása előtt? Ez mindenkire ugyanez, csoportra és IPS-re is. És most pedig nem az szúr kérdésére válaszolnék. A külön levelekre nem szeretnék reagálni. Ne haragudjon. Lehet, hogy angolra kellene váltani mert egy kicsikét már túlmentünk a tolmácsok munkaóráján. Jó, akkor angolul folytatom. Yes. So I switched to English. Um, there are two distinct issues. What we are discussing here today is the BRD formula for contributions.